Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to ask you kindly to take your seat. We will start immediately. Tisztelt Hölgyeim! Kérem, mindenki foglaljon helyet, üdvözlöm Önöket! Talán tudják, hogy az Európai Parlamentben szokás szerint anyanyelvükön több mint 20 nyelven folyik tolmácsolás, ezen az ülésen is, Látják, tele van tolmácsról az összes kabin. Ez nagyon segíti a munkánkat, ez egy kényelmes módszer. Mindannyiunk munkáját segíti az Európai Parlamentben, most önök is élhetnek ezzel a lehetőséggel, anyanyelvükön szólalhatnak fel. Én pedig szeretném üdvözölni a lengyel parlament két vezetőjét, Eva Kopács asszonyt, a Szejm vezetőjét, illetve Bogdan Burusevics urat, aki pedig a szenátus vezetője. Ők szervezték az Európai Parlament egyetemben ezt a mai ülést, és ezzel szeretném megköszönni munkájukat már most is. És üdvözlöm az Európai Tagállamok Nemzeti Parlamentjének képviselőit. Nem az első alkalom ez, a Lisszaboni szerződés elfogadása óta fél évente egyszer legalább szervezünk egy-egy ilyen interparlamentáris ülést, amely a legfontosabb témákkal foglalkozik, Nyugat-Balkán kezdésével, az Európai Energia közösséggel, a egy évvel ezelőtt csúcsosodott válsággal, illetve az éghalat változással kapcsolatos témák határozták meg az elmúlt négy ülés napi rendjét. Aztán üdvözlöm európai parlamenti képviselőtársaimat is és üdvözöljük vendégeinket. Örülök tehát annak, hogy ilyen szép számban összejöttünk, és Michael Kihon urat is üdvözlöm, aki a Társadalom Biztosítása és Nemzetközi Munkaügyi Szervezet igazgatója, Krishon úr. Aztán Kamis urat ki Lengyelország munkaügyi és szociális ügyi minisztere, aki a tanács részéről lesz jelen, illetve Andor László urat, aki a foglalkoztásügyi ö, biztosként vett részt a dilletti ülésünkön és vitám. Hadd ismételjem meg. Kötelezettséget hárít ránk a Lisszaboni szerződés és ezek, ezt a keretet tartalommal kell feltöltenünk. Nagyon jó gondolatok azok, amelyeket a Lisszaboni szerződés határoz meg, és ez a parlament közülés egy nagyon fontos témával foglalkozik. Három panel vita alkotja a témánkat, jól ismerik ezek címét, most nem kell ismételjem a, a panel címeket, ám mivel sokkal kényelmesebb lengyelül anyanyelvben szólnom, kérem vegyék fel a fejhallgatókat, ha nem tudnak lengyelül, mert hogy anyanyelvemre fordítom a szót. Tehát parlamenti elnökasszony, parlamenti elnök úr, tisztelt képviselők, két év telt el a Lisszaboni szerződés életbelépése óta, ez az első olyan szerződés, amely konkrétan szól arról, hogy fontos az, hogy rendszeres találkozókat tartsanak a tagállami nemzeti parlamentek képviselői és az Európai Parlament képviselői. Nagyon fontos része ez azon demokratikus felelősségnek, amely mindannyiunkat terhel. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament hasonló módon eh, az általános választójog alapján kerülnek megválasztásra, és ilyen értelemben is nagyon fontos szerepet játszanak. Az Európai Parlament nagy, nagy hangsúlyt helyez ezekre a közös találkozókra, illetve a nemzeti parlamentekkel közös vállalásainkra. A COSAC adott keretet ennek már korábban is, és azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy most igyekszünk meghatározni az együttműködés módszertanát a külügyi kérdésekben, biztonságpolitikai kérdésekben, védelmi, védelempolitikai kérdésekben. Ez is nagyon fontos új hatáskör, nagyon fontos, hogy ezek a szakpolitikák erősödjenek az Európai Unión belül. Mint tudják, a lengyel elnökség vitára bocsátott témája, az Európai Parlament támogatásával meghatározott téma rendkívül fontos az állampolgárok szemében is, hisz a gazdasági válság során 116 millió embert fenyeget a szegénység veszélye, és 43 millió embert az éhezés veszélye fenyeget. Ez a földrészünk lakosságának ijesztően nagy százaléka. Úgyhogy fel kell lépnünk az éhezés ellen világszerte is, meg tagállamainkban is. A leg legveszélyesebb jelenség e tekintetben a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében. Egyes térségekben, Dél-Európában például a fiatalok körében 40%-on túl van a, a munkanélküliség, elveszett nemzedékké válhat ez a generáció. Ezért fontos, hogy ott például a több éves, több éves pénzügyi keret biztosított eszközökkel is fellépjünk ezen negatív, ezen problémák kezelésére mint mondottam, a munkanélküliség a legsúlyosabb ezek közül. Másfél millió új munkahely jött létre a kohéziós politikának köszönhetően 2000 és 2006 között. Ez nagyon dics- dicséretes szám, és ez csak a kohéziós politikában adódott, révén adódott. Ott van még a közös agrárpolitika, amely szintén hasonló irányba hathat. Aztán szembe kell néznünk Európa szerte a lakosság öregedésének problémájával. Az elmúlt 30 egy-néhány évben, 2050-ig kétszer akkora lesz a 65 évennél idősebbek száma, mint jelenleg az Európai Unió területén. Ez persze abból is adódik, hogy a jó egészségügyi rendszeretnek köszönhetően megnőtt a várható életkor, ez persze nagyon pozitív felemény, de van ennek egy negatív oldalvetülete is, az alacsony születési arány amely szintén az öregedéshez járul hozzá a társadalom belül. Ezzel viszont problémaként kell szembenéznünk, és fel kell készülnünk a nyugdíjrendszereket is arra, hogy a nyugdíjba dátumát későbbre helyezzük. Más út nincs, többet kell megtakarítanunk, többet kell dolgoznunk életünk során, hogy fent tudjuk tartani a nyugdíjrendszereket. Jól tudjuk azt is, hogy sok tagállamot sújt az eladósodás problémája. Sokan hitelből élünk egész egyszerűen szólva, ezeket pedig részben a következő nemzedékekkel, hogy visszafizessék. Ez pedig nem erkölcsös. Nem szabad olyan módon adósodnunk olyan mértékben, hogy gyerekeink, unokáink kell kényszerülnek visszafizetni a mi általunk fölélt hiteleket. Erre vonatkozóan ki kell dolgoznunk stratégiákat, projekteket. Ö, stratégia része lehet, hogy tovább dolgozunk, de az is, már életünk folyamán, de az is, hogy több gyermek születik. A, a, a nők jogait, a tényleges nemek közötti egyenlőséget kell erősítenünk, az anyaság intézményét kell úgy megerősítenünk, hogy azok a nők, akik szülni kívánnak, és úgy gondoljuk, hogy szinte minden nő előbb-utóbb szülni kíván, megkapják azt a segítséget és támogatást, mert évén nem riadnak el az anyaság terhe elől. Az Európai Parlament nemrégiben állásfoglalást fogadott el ebben a témában, talán ismerik ezt, mely többek között kimondja, hogy a születések arányszámát növelni kell, illetve a 65 évesnél idősebbek számára megfelelő munkahelyeket kell létrehozni, hogy ne kelljen idő alatt is nyugdíjba vonulniuk. Hölgyeim és uraim, Önök is bizonyal forgatták ezeket a témákat a saját parlamenti vitáik során, és most is ezt tesszük majd az elkövetkező órákban. Este pedig a, találkozom önökkel az ünnepi vacsorám, holnap pedig tovább folytatjuk az eszmecserét. Engedjék meg, hogy aláhúzzam még egyszer azt, hogy a válság ideje ö, egyben a reformok ideje is lehet, olyan társadalmi és foglalkoztás politikai reformokat meglépve, amelyeket a válság tesz lehetővé. Az emberi természet már csak ilyen. Amikor rendkívül kihívásokkal kell szembenéznünk, csak akkor vagyunk képesek valóban elég magasra ugrani, és megfelelő megoldásokat találni. Gondolkozunk el tehát a, a változásokról, egy új, például egy új munkatörvénykönyvének kialakítása lehetőségéről, gondoljuk végig nyugdíjrendszerénk fenntartatóságát, igyekezzünk, törekedjünk arra, hogy növekedjenek a születés számok társadalmainkban. És tegyük mindezt innovatív módon, ez a cél. És szerintem válság idején lehet ezt leginkább megtenni. Nos, ennyi lett volna néhány rövid bevezető gondolatom, most pedig a lengyel szem elnökasszonyát Éva Kopacsasszony, kérem, vegye át a szót, és elnökője is az eszmecserek következő szakaszát. Azt mondjam, azzal kérem, hogy egy mutatkozzon be, és utána vegye át az elnöki tisztet. Panie Przewodniczący! Elnök úr! hozzászólók, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között, és üdvözeltem önöket itt, ezen az együttes parlamenti ülésen, amelyet a lengyel szem, a lengyel szenátus és az Európai Parlament rendezett a lengyel elnökség ernyője alatt. És ez egy valóban komoly megtiszteltetés számomra. Amint mondtam, nagy megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom ezt a 11. parlamenti konferenciát a lengyel elnökség nevében. Az önök részvétele, és az bizonyítja, hogy a parlamenti dimenzió egyre nagyobb szerepet játszik az Egyesített Európába. A válsággal szemben, amelyel meg kell birkóznunk, ez rendkívüli jelentőséggel bír, és szeretnék egyúttal köszönetet is mondani az Európai Parlamentnek azért, hogy részt vett ennek a rendezvénynek, ennek a szemináriumnak a megszervezésében és megtartásában. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közös munkája nagyon fontos elemét képezi a mi elnökségi munkánknak is. Az első nap folyamán, ez december 1-én ünnepeltük a második évfordulóját a Lisszaboni szerződés életbelépésének. Ez egy új intézményi keretet teremtett az Európai Unióban, és ennek köszönhetően a nemzeti parlamentek most már aktívan részt vehetnek a jogalkotási folyamatokban. A parlamenti képviselőké mi vagyunk az őrzői, a betartatói a szubszidiaritás elvének, az igazság, ugye a belügyek, a biztonság területén is ellenőrzési funkcióval bírunk, illetve a szerződések módosításában is részt veszünk, valamint aktív eh, résztvevői vagyunk a parlamentközi együttműködésnek. Különösen az utóbbit szeretném kiemelni, hiszen az együttműködés a parlamentek között az, ami lehetővé teszi számukra az, hogy a legfontosabb ügyekről eszmecserét, vitát szervezhessünk, amelyek ugye az Európai Unió jövőjét is befolyásolhatják, és ezáltal ezeket az ügyeket mi a polgárokhoz is közelebb vihetjük, és ez a mai rendezvény is a legjobb példa lehet erre. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió egy fontos kereszteződéshez ért a gazdasági válság, amelynek, amelyet szembe kell nézni az Egyesített Európának, felelős döntéseket követel meg tőlünk, valamint a szolidaritás jegyében kell együtt működnünk, valamint olyan megoldásokra is van szükség, amely valamennyi tagállam polgárai számára a biztonságos életet teszi lehetővé a jövőben. Ha Európa szeretne bizonyos célokat elérni, és a fenntartható fejlődés útjára szeretne visszalépni, akkor szembe kell néznünk azokkal a változásokkal, amelyek az európai társadalmakban jelenleg folynak, és azok a problémák is, amelyekkel a polgároknak az Egyesített Európában meg kell birkózniok. És pontosan éppen ezért ez a mai rendezvény két nagyon fontos kérdéssel fog foglalkozni, egyrészt a társadalmi kohézióval, másrészt pedig a demográfiai változásokkal a fenntartható Európában. A lakosság, az európai lakosság elöregedése, ez a jelenség folyamatosan felgyorsul, egyre intenzívebbé válik, és ez komoly terhet ró a szociális és nyugdíjrendszerekre, ez a gazdaságaink számára és a közös európai gazdaság számára is nagy kívás jelent. Másrészt azonban büszkének kellene lennünk mindarra, amit már elértünk, azaz például az átlagos várható élettartam növekedésére Európa szerte, ez pedig a szociális és munkakörülmények javításának az eredménye, amelyeket elértünk Európában. Az együttműködéseket az Európai Unióban szeretnénk még javítani, annak érdekében, hogy átfogó politikai célokat tudjunk elérni a demográfiai változást figyelembe véve, hiszen az Egyesített Európa nem tud egy integrált társadalom nélkül tovább fejlődni és az inkluzív társadalom érdekében munkahelyeket kell biztosítanunk, a szegénység a társadalmi kirekesztés ellen kell föllépnünk Európa valamennyi régiójában. És éppen ezért jelen pillanatban, amely annyira nehéz az Európai Unió számára, most még inkább eh, meg kellene erősítenünk az intézkedéseinket, a fellépéseinket e téren az európai régiókban a társadalmi kohéziót nem csak az Európa 2020-as stratégia egyik prioritásaként kell, hogy kezeljük, hanem a szolidaritás megtestesítőjeként is az Európai Egyesített Államok körében. Hölgyeim és uraim, a mai ülésünk során három nagyon fontos kérdésre fogunk koncentrálni. Először is a a demográfiai változások gazdasági és költségvetési vonzatairól, hatásairól fogunk beszélni. Aztán szintén nagyon fontos szintén a társadalmi kohéziós, a regionális fejlesztés, ezzel foglalkozunk a második részben, majd a harmadik vitapanel pedig a foglalkoztatás és a demográfiai trendek társadalmi és egyenlőségi vetületeivel fog foglalkozni. Tehát ezen a három fő területe az eszmecserénknek, és ezek lehetővé teszik majd, hogy megvizsgáljuk a mai Európa szociális társadalmi problémáit. Mindezekkel ugye a gazdasági válság idején kell szembenéznünk, és a gazdasági válság még inkább akuttá tehát ezeket a problémákat, tehát még inkább szükség van ezek megoldására. Éppen ezért remélem, hogy ez az ülés és az itt levonható következtetések komoly befolyással lesz majd a demográfiai változásokra és a társadalmi kohézióra nézve az Európai Unióban. A jövőnk és a következő generációk jövője pontosan ezen viták eredményeitől függ. Éppen ezért ragadjuk meg az alkalmat, és dolgozzunk a közös európai jövőjét. A mai ülésen különösen E, nagyon nehéz e, gazdasági helyzetben valóban hozzájárulhat a társadalmi kohézióról és a demográfiai változásokról folyó vitákhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bevezető szavakat. Köszönöm, és azt hiszem, hogy ez már megfelelő keretet ad a mai vitánkhoz is. Nagyon örülök annak, hogy ezt a keretet ilyen részletesen és pontosan sikerült felvázolni, és most át is adom önnek a levezető elnök szerepét, ön fogja levezetni a vitát. Mám przyjemność poprosić o zabranie głosu. Köszönöm szépen. Nagy örömmel adom meg a szót a mai ülésünk vendégének, Michael Kison úrnak, aki az ilótól érkezett hozzánk. Tessék, megadom a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Európai Parlamenti képviselő urak, urak és hölgyek, lengyel szájm, illetve szenátus tagjai, illetve hölgyeim és uraim. Először is a Nemzetközi Munkagyi Szervezet nevében köszönettel tartozom Kopács asszonynak, illetve Buzek úrnak a vita megszervezéséért. Szeretném vázolni azt, hogy az ILO hogyan gondolkozik az előttünk álló problémákról, a szociális kohézióról, illetve hogyan látja ezt az öregedő társadalom fényében. Rövid bevezetőt kértek tőlem a panel témáihoz, ehhez pedig három dolgot fogok megtenni. Először is az alapvető demográfiai változással kapcsolatos tényeket szeretném vázolni, illetve azok hatásait, valamint a szociális-gazdasági változásokat ecsetelném, és végül pedig a politikai lehetőségeket szeretném vázolni, amelyről egy kiadványt is készített az ILO. Mivel csak 10 perc áll rendelkezésemre, ezért gyorsan fogunk beszélni. Tehát először is nézzük a tényeket, az adatokat. Vannak olyanok, amelyek ismeretesek, vannak, amelyek kevésbé és meglepetést okozhatnak. Először is mindannyian tudjuk, hogy az évszázad második felében emelkedik az öregedés, 2010 és 2060 között mintegy 103 százalékkal emelkedik ez, és ez pedig Ez pedig nem annyira magas adat, mint amit a függő személyeknél, tehát az eltartott személyek esetében látunk. Itt egy 60, 61 százalékos átlagot találunk, és ez pedig azt jelenti, hogy az európai társadalomnak bizony megfelelő összegekkel kell támogatnia ezeket a személyeket. Ez az arány elég magasnak tűnik, azonban nem annyira magas, mint a demográfiai arány. Mégis elég komoly terhet ró a társadalmi biztosítási rendszerre. És pontosan ez az, amelyre számít az Európai Unió. Azt látjuk, hogy mintegy 20%-kal fognak csökkenni a bérek 2010 és 2060 között a, a nyugdíjak. Ez országonként eltérő. Ugyanakkor a nyugdíj korhatár ö, emelkedni fog. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a közkiadások Európában emelkedni fognak az idősödő társadalom miatt, mostantól 2060-ig ez kb. 4,6%-a a GDP-nek, tehát kevesebb, mint 1 pont évtizedente, évtizedenként. Vannak olyan országok, ahol fontos változások fognak történni. Összességében ez kezelhetőnek tűnik, azonban a pénzügyi kihíváshoz kapcsolódik a gazdasági hatás. Úgy tűnik, hogy egyre kisebb lakossággal kell megbirkózni Európának a következő évtizedekben, és ez a növekedést csökkenti. 2030 és 2050 között ez a 2004-2010-es növekedés mintegy 50%-kal csökkenni fog. Úgy tűnik, hogy ez a fiskális probléma kezelhető, azonban meg kell nézni a hátteret, ezt pedig azt látjuk, hogy mintegy másfél százalékkal csökken a GDP-hez mért adó 1998 óta, miután évtizedenként ez emelkedett. Az adóverseny lehet ennek a hátterében. Ugyanakkor azt látjuk, hogy hogy a 2000-es évekhez képest mintegy 1,6%-kal csökkent a fizetések aránya. Tehát egy újra elosztást tapasztalunk, és megpróbálják a profitot emelni ebből a forrásból. Tehát nézzük, hogy mit fog ez jelenteni, milyen nyomást gyakorol majd ez a társadalomra. Nos, a legtöbb ezek közül ismeretes, azonban a jelenlegi szakpolitikákat, illetve újraelosztási rendszert a jövőbe vetíti, és akkor meglátjuk, hogy mi, mi történik akkor, hogyha a változásokat nem eszközölünk. Azt láthatjuk majd, hogy Európa egyre nagyobb nemzetközi versenynek lesz kitéve egy szűkülő és öregedő társadalommal, és kevésbé lesz termelékeny. A növekedési ráta stagnálni fog, vagy pedig negatívba fordul, és a súlyozott arány, a fizetések súlyozott aránya is csökkenni fog, az adó pedig állandó marad, illetve stagnálni fog az adóverseny miatt. Egyre több lesz a munkanélküli, és a migráció csak lassan fog emelkedni, akkor, hogyha a xenofóbiával nem küzdünk meg. Összességében azt mondhatjuk, hogy a életszínvonal stagnálni fog, vagy pedig hanyatlani fog, és nem látunk a fizetésben majd növekedést. Ez pedig azt jelenti, hogy az újraelosztás területén egyre nagyobb kihívásokkal kell számolnunk, és a generációk közötti szolidaritásnak is meg kell erősödnie. Ami a nyugdíjszinteket illeti, az Európai Unióban ez egy nagyon jó mutató lehet, és úgy tűnik, hogy ez egy veszett, vesztett csata lesz. Az elmúlt 20 esztendő nyugdíjreformjai, és ez lehet, hogy újdonságként hat majd, oda vezetett, hogy egyre individualistább lett a társadalom, és azt látjuk, hogy a szolidaritás a társadalmon belül hanyatlóban van. Ami pedig a társadalom, társadalmi védelmi rendszert illeti, amely nagy erőssége volt Európának a 19. században, a 20. században. Most a makrogazdasági nyomások áldozatává válik, és ez pedig egyértelműen mutatja, hogy a szociális kohézió hanyatlásban van. Ez egy folyamatos, folyamatosan alakul ez a, ez a folyamat, de nagyon sok nyugdíjas ennek áldozatául esik, illetve ezt látja már. Ami pedig a szakpolitikai lehetőségeket, perspektívákat illeti, ezek ismeretesek, de nem feltétlenül kellemesek. Nézzük, hogy mi is az, amelyeket ismerünk. Egy-két ilyen lehetőség van, ezeket mind ki kell aknázni. A társadalombiztosítási rendszert, védelmi rendszert megfelelő szinten kell tartani, a függő személyek ellátására gondolok, ez pedig azt jelenti, hogy gyermektelen vagy kevesebb gyermekkel rendelkező generációknak a hosszabb időn keresztül kell dolgozniuk. Az aktív időszak és a nyugdíjazási időszaknak megfelelő arányt kell találni, azonban ez nem lesz csodaszer, hiszen nem lehet ezt az arányt egyszerűen csak azáltal föntartani, hogy a nyugdíj életkort kitoljuk. És a fiataloknak, a nőknek, illetve a munkakorlátozottaknak is megfelelő lehetőségeket kell biztosítani, megfelelő migrációs politikát kell kialakítani, ugyanakkor ez sem lesz majd csodaszer, hiszen a bevándorló, bevándorlók gyakran a befogadó társadalmat ö, imitálják már, ami a demográfiai ö, mutatókat illeti. És mindez megfelel annak, ami a nyugdíj fehér könyvében szerepel az Európai Bizottságnak. Ami pedig a termelékenységet illeti, ennek növekednie kell. Az oktatásban nagyobb mértékben kell beruháznunk, és csak így lehetünk hatékonyak. Aztán ott van az élethosszig tartó tanulás, megfelelő munkahelyeket kell találni az idősebb munkavállalóknak, illetve a termelékenységüket növelni kell, de nem csak akkor, amikor már egészségügyi problémákkal küzdenek a nyugdíj, nyugdíjazásuk előtti időszakban, hanem az egész karrier során oda kell ezekre figyelni. Ez is megfelel a tanács múlt heti munkaügyi végkövetkeztetéseinek. És végül A szakpolitikai választásainknak a demográfiai kihívásokat kell orvosolnia, gyermekbarát társadalmat kell létrehoznunk, ahol az oktatás, illetve a gondozás értékeket képviselnek. Nincs itt sem rövidtávú megoldás, hiszen a mintegy 40-50 évnek kell eltelnie, mire, mire ezek az erőfeszítések gyümölcsöt hoznak. Ezek klasszikus politikai esélyek, bár nem mindig használjuk ezeket. Vannak olyanok, amelyek a kiadásokat csökkentik, de a legtöbb azonban pénzbe kerül. Ezt a pénzt pedig most kell kifizetni, és évtizedekig várhatjuk, mire gyümölcsöt hoznak ezek a szakpolitikák. Ezek egyáltalán nem lesznek olcsók, és ehhez gazdaság és fiskális politikai választásokra van szükség. A GDP arányos adó csökkentését meg kell állítani. Vannak olyan vannak olyan sikeres gazdaságok, amelyek nagyon magas adókkal rendelkeznek, csak a megfelelő lépések hoznak olyan fiskális és újraelosztási politikákat, amely megfelelő jövedelmi, illetve beruházási eredményeket és termelékenységet ö, eredményez. És végül az idősödés nagyon sokba kerül a társadalom számára, azonban ez egy szükséges dolog, és ö, segíthet abban, hogy különböző hiányosságokat orvosoljunk, odafigyeljünk a környezetre. Van, vannak átmeneti időszakok, átmeneti évtizedek, amelyek az újraelosztásban problémákat mutatnak. Meg kell változtatni a magatartásformát, ugyanúgy, mint ahogy a társadalom összetétele is változik, hogyha egy összetartó békés társadalomban akarunk élni, illetve megfelelő életszínvonalon, még akkor is, hogyha az stagnál, akkor hosszabb, idei, hosszabb időn keresztül kell dolgoznunk, és oda kell figyelnünk az egészségi kérdésekre, az oktatásra, illetve többször kell az iskolapadban találnunk magukat. A jövedelem megfelelő elosztására van szükség egy, egy országon belül, illetve az országok között is, valamint magasabb adókat kell bevezetnünk. A migráció tény az életben, el kell fogadnunk, illetve elfogadjuk azt, hogy a társadalmak egyre színesebbek, globálisabbak. Ehhez politikai akaratra van szükség. És végül még egy személyes megjegyzéssel élnék. Hosszú távon csak akkor lehetnek sikeresek ezek a politikák, hogyha ugyanolyan adószinteket, jövedelmet és társadalombiztosítást, társadalmi védelmet biztosítunk az embereknek. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, hogyha a politikákat egy irányba tereljük, és megpróbáljuk a különbségeket kiegyenlíteni, hiszen a társadalom számára most az idősödés, a korosodás nagyon sok nehézséget okoz. Ha nem így járunk el, akkor a szociális kohéziót sodorjuk veszélybe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csékana úr, köszönöm az előadást. Mielőtt elkezdjük az első panelvitát, hadd tájékoztassam önöket, hogy Borusevics úrral együtt később is csatlakozunk majd önökhöz. Most viszont Elizabeth Schröter asszonynak adom meg a, a szót, aki az Európai Parlament képviselőjeként szólal önökhöz. Ja, einen schönen. Szép délután kívánok mindannyiunknak. Először találkozunk. Én, mint társelnök. Először ülök itt, fent a pulpituson ebben a körben, és üdvözlöm Önöket. A továbbiakban az első panel diszkusziót tartjuk meg, közgazdasági és államháztartásbeli kihatásai a demográfiai változásoknak címet viseli. Önök közül sokan olyan régiókból jönnek, akik, ahol jól érzékelhető, hogy ami Kion úr beszélt, azok a, azok a jelenségek már megtapasztalhatók, azok a folyamatok érzékelhetőek. Egyes régiókban 2020-as régiókról szóló jelentésben egy teljes fejezet foglalkozik ezzel a kérdéssel. Egyes régiókban erősebbek, érzékelhető az, hogy elvándorolnak, különösen a fiatalok, a gazdasági központokba, Európa gazdasági centrumaiba. Egyes térségeket ez még jobban sújt, mint másokat. A tanulmány foglalkozik azzal, hogy milyen kihatásai vannak a jelenségnek ezekben a régiókban, saját szűke pátriám Brandenburg, amely a lengyel határ közelében van, és a leghosszabb lengyel határral bíró német tartomány. A jelenséggel kapcsolatban két filozófia érvényesül. Egyik azt mondja, hogy hagyjuk magukra ezeket a térségeket, adjuk át a természetnek úgymond őket, az elnéptelendő régiókat, és akkor így természeti környezet áll majd helyre, amely szép és az forgalom számára vonzó lehet. És van egy másik filozófia, ami azt mondja, hogy ne adjuk föl ezeket a térségeket, hanem aknázzuk ki a bennük rejlő gazdasági potenciált, hagyjuk meg az alapinfrastruktúrát, működtessük, persze hozzáigazítva ennek működését a csökkenő lakosság számokhoz. Először Csevinszki úr. Hol van ő? Csevinszki úr. Ön a jelentéstevő abban, a, abban az állásfoglalásban, amelyet kérem, hogy röviden mutasson be. Sevinszki úr 2005 óta a Szejm képviselője, Novasas városát képviseli. Ott 94-től 2001-ig polgármester volt, a keresztény volt a platform, a platform politikai párt képviselője, azaz a TASZK által vezetett kormány eh, pártjának tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony! E, amikor megnyitottuk a vitát ezen fontos kérdésekben, amelyekről Buzek elnök úrral, Kopács asszonynal és Csikon úrral együtt gondolkoztunk, illetve ők már hozzászóltak e témához. A magam részéről én néhány kérdést szeretnék felvetni, amelyeket a mai eszmecsora során lehetne ö, tovább értékelni, érlelni, és amelyek adott válasz talán megvilágítja a jövőbe mutató utat számunkra. Azt remélem, hogy a panelvita során megválaszoljuk azt, hogyan lehet megbirkózni ezzel a problémával. Az, hogy a demográfiai változások problémát jelentenek-e vagy sem, nos erre vonatkozóan van válaszunk, hiszen 2009-ben az Európai Bizottság kijelentette, hogy ez a probléma megoldható. A kérdés abban áll, hogy vajon a, azt várjuk, hogy magától megoldódjon a probléma, ügy majd kifutja magát. Nos, ez nyilvánvalóan a kudarc lehetőséget hordozza magában. Tehát, ha viszont az a válaszunk, hogy hogyha nem foglalkozunk a problémával, akkor azért súlyosbodik, majd megduplázódik, meg háromszorodik, és veszélyezteti alapcéljaink elérését, akkor bizony a lehető legjobb megoldást kell kialakítanunk hogy elérjük végső azt a célt, mely abban áll, hogy stabil, fenntartható jövőt biztosítsunk az egymás után következő generációk számára. Hogyha korábban felkészülünk szakértők, statisztikusok, demográfiai szakértők és egyéb szakemberek tudására támaszkodva felvázoljuk a jövő problémáit, a csökkenő születésszám, az egyre öregedő társadalom, a gazdasági válság okozta problémák, a pénzügyi rendszer problémáinak kérdésére válaszolva kell meghatároznunk, hogy vajon növelnünk kell az adózás mértékét, csökkentenünk kell a nyugdíjakat, munkahelyeket kell létrehozzunk. Most mindezen kérdések, mint a válaszok már, már kialakításra kerültek, sőt rangsorolás tárgya is. Ám továbbra is fennáll a kérdés, hogy a probléma megoldásait hogyan lehet megfelelően végrehajtani, kihajtsa végre ezeket az intézkedéseket. Az egyes tagállamok saját erejükre támaszkodva, vagy az Európai Bizottság, az Európai Unió intézményrendszere tegye meg ezeket a lépéseket? Nos, melyik a jobb megoldás. Lengyelországban gyakran elmondjuk, hogy a, a, a teher, hogyha sok vára oszlik meg, akkor nem olyan nehéz. Úgyhogy, hogyha az európai népek elfogadják a megoldások végrehajtásának szükségességét, és azt, hogy ezt együtt kell végrehajtsuk ezeket, és együttesen kell megpróbálnunk stabil jövőt teremtenünk a jövő nemzedékek számára, a saját erőfeszítéseink alapján is, olyan megoldásokat alkalmazva, amelyeket Európa szerte egyeztettünk, amelyek sokfélék, szertágazóak, minden régióra külön megoldást kínálnak, hiszen minden régió saját potenciállal bír. Ám mindegyik közös célra fűzhető fel, Nos, ha így járunk el, akkor elérhetőek lehetnek azok a célok, amelyeket meghatároztunk, és nem pazarlunk el erőforrásokat. És végül egy záró gondolat, válaszkodnunk arra a kérdésre is, van, -e, van -e elég időnk mindehez. A válasz elég világos, van még néhány évünk arra, hogy felkészüljünk, illetve végrehajtsunk intézkedéseket. Tehát ha nem kezdjük el most ezeket, akkor pánikot okozhatunk, illetve már túl késő lesz reagálni. Végül pedig hadd fejezem ki abbeli reményemet, hogy a demográfiai növekedés, a társadalmi kohézió és a fenntartható Európa megoldását megtaláljuk a kihívásokra adott sikeres válaszaink révén és a közös cselekvés révén. Köszönjük szépen Cservészki úrnak ezt a rövid bevezetőt ebbe a témába. Most pedig röviden elmondanám, hogy a különböző nemzeti képviselőket, európai képviselők számára egyfajta sorrendet állítottunk föl. Két nemzeti parlamenti képviselő, majd egy európai parlamenti képviselő kap szót, így egy jó összetételt tudunk elérni, a nemzeti nézőpont és az európai nézőpont is megjelenhet így egymás mellett, és minden képviselő ö, három percben fog szót kapni, hogy röviden állást foglalhasson, ezt majd az óra is mutatja ezt a hozzászólási időt, és akkor kérdezném, hogy ki kívánok szót kérni, de látom már kaptunk is egy felszólaló listát. Már meg is kaptam a neveket, hogy ki következnek most. A szociáldemokraták közül egyik kollégám Kirillov úr kapja majd meg a szót, akit jelenleg nem látok. Aki úgy tűnik, hogy nincs itt. Akkor, akkor jön a következő, egy nemzeti parlamenti képviselő az Assemblée Nationale, a francia nemzetgyűlés képviseletében Jacques Lené úr kapja meg a szót. Jacques Lené. Tisztelt kollégák! Igen, egy-két szót szeretnék szólni a gazdasági és államhoztartási hatásáról a válságnak ugyanúgy, mint nagyon sok európai állam esetében az idősödő társadalom problémájával kell szembenéznünk, a statisztikai hivatal erre rámutatott, és a Franciaországban azt látjuk, hogy mintegy 2060-ra sokkal kevesebben leszünk. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik ember 60 éven felüli lesz, tehát nagyon erősen idősödik a társadalom, és ennek három tényező áll a hátterében. Egyrészt az élettartam növekszik, a baby boom eredményeképpen, illetve nagyon kevés gyermek születik. Ennek hatása van természetesen a francia gazdaságra, illetve az államháztartásra, valamint a társadalombiztosítási rendszerre is. Makrogazdasági szempontból azt látjuk, hogy mindenképpen kihatása van a növekedési potenciánkra. Az idősödő társadalom hatásait látjuk majd a társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságában, megnyilvánulni, és látjuk, hogy ez hogyan változik a generációk során. Ez egy kétoldalú folyamat, a fiatalabbak fizetnek az idősebbeknek, ugye, és így biztosítjuk a nyugdíjakat, illetve az egészségügyi rendszer fenntartását. Franciaországban a 18,6%-át teszi ki a GDP-nek az, az, amit a 60 éven fölüliek kapnak, és ez a tendencia csak folytatódni fog. Hogyha nem változtatunk ezen a rendszeren, akkor teljes mértékben a fiataloknak kell majd viselniük ezt a terhet. Meddig folytathatjuk ezt? Mikor vezet ezt konfliktushoz a generációk között? Milyen migrációs politika adhat megoldást, illetve adhat-e megoldást az idősödő társadalom problémájára. Ezek mind nagyon fontos kérdések. Sajnos uh, itt sok kétség merül föl. A bevándorlás egy uh, rövid távú megoldás. 1000 993-ban, valamint 2010 között, 1993 és 2010 között a Franciaországnak az volt a politikája, hogy megpróbálja a, a nyugdíjkorhatárt emelni, és így a deficitet csökkenteni 2050-ig, További erőfeszítésekre van szükség Franciaországban, hogy a GDP arányos nyugdíjterheket csökkenteni tudjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Jönei úr. Következőként Calvin Hopkins úr kapja meg a szót. Az Egyesült Királyságból, az alsóház képviseletében. Nem látom őt, de remélem, hogy itt van körünkben. Ott van. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy lehetőség nyíl arra, hogy felszólal. Nagyon sokat beszéltünk már az előregedő társadalomról és a szociális ellátási rendszerek terhéről, és arról, hogy, eh, hogy több fiatalnak kellene dolgozni annak érdekében, hogy az időseket eltartson nyugdíjas korukban. De itt van egy nagy ellenmondás nálunk, nagy-Britanniában például sok fiatal is munkanélkül, és az idősek közül és sokan elve, elveszik az állásokat, és nem találnak új munkát. Tehát igazából a munkahely hiány az, ami problémát okoz, és ugyanakkor, ha mindenkinek munkát biztosítunk, az sem fogja megoldani minden problémánkat, ugyanakkor az adóbevételek, növekednének a járulékfizetés, és növekedne, és ez ahhoz a helyzethez hasonlítani, amikor is a második világháború után a, gazdasági növekedés és az életszínvonal növekedés mindenkit érint. Tehát úgy gondolom, hogy a tömeges munkanélküliséget kellene megoldanunk Európa szerte az egyes tagállamokban, ez fontos problémát jelent. Nem tudom, hogy hogy kellene ezt megoldani jelenleg, de mindenképpen ez jelenti a problémát. Aztán a másik nagyon fontos kérdés az időskori szegénység, amely egy egyre növekvő fenyegetést jelent például Nagy-Britanniában is a, a állami nyugdíjak csökkenésével, illetve a magán és a foglalkoztatói nyugdíj csökkentése is problémát okoz például a sok a tőzsdéhez kötött értékű nyugdíjellátás értéke csökken. Nagyon sok idős embernek azzal kell majd szembenézni, hogy nincs semmiük időskorukra. Én úgy gondolom, hogy egy kötelező állami nyugdíjrendszert kellene felállítani a valamennyi munkavállaló számára a jövőben, hogyha valóban el akarjuk e, kerülni az időskori széleskörű szegénységet és nélkülözést. Tehát olyan, aztán még egy pont, illetve két dolgot szeretnék megemlíteni. Először Sihon úrral nagymértékben egyetértek, bár néhány következtetésével nem teljes mértékben, de elnök úr arról beszélt, hogy a születésszámot növelni kellene. Hát az Egyesült Királyságban nem ezt kell megoldanunk, ott nagyon magas a születésszám, és a migráció is nagyon magas, tehát növekszik a, a népesség száma. Nagyon sok fiatal, aki például a városomban él, Lengyelországba érkezett, ez is nagyon érdekes helyzet, de minden esetre gyorsan nő a lakosság száma, nem kell növelni a születésszám, sőt, talán pont eh, az ellenkezőre lenne szükség. Tehát én néhány problémát felvetettem, anélkül, hogy esetleg a, a megoldást eh, tudtam volna nyújtani, de ezeket szeretem volna elmondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán a kollégák segíthetik ebben a megoldások keresében. Most az Európai Parlament eh, nevében a Szociáldemokrata frakcióban Teodoris úr nem, az ALDE frakció nevében rosszul írták föl nekem, elnézést kér az elnök asszony, a liberálisok nevében tehát szólal fel a következő felszólaló Theodoris Kilakakis úr, reméljük, hogy itt van a teremben. Igen, tehát öné a szó. Οι δημογραφικές εξελίξεις είναι πράγματι... Köszönöm szépen. Ami a demográf, demográfiai fejlődést illeti, Valóban egy nagyon nagy kihívásra van szó. Nem csak Európában látjuk eh, ezt a jelenséget, hanem Európán kívül is. Egyre idősödik a társadalom itt Európában, és azt látjuk, hogy eh, sokasodik eh, a társadalom, növekszik a, tá- növekszik a társadalom, ehhez megfelelő forrásokra van szükség, megfelelő támogatási rendszerre 2050-ig nagy mértékben növekedik a, a társadalom, tehát kettős kihívással kell megbirkóznunk. Nincs egyáltalán csodaszer, nincs könnyű megoldás, vagy többet kell dolgoznunk, vagy pedig akik dolgoznak, azoknak többet kell termelniük ahhoz, hogy ugyanazt az életszínvonalat tudjuk biztosítani, illetve meg tudjuk tartani az idősek számára ezt az életszínvonalat. életszínvonalat. Tehát különböző ö, aspektusokat kell figyelembe vennünk. Nagyon sok tagállamban azt látjuk, hogy egyre nehezebb dolgozni, ahogy idősödik az ember – szociális szempontból is ezt látjuk, illetve társadalombiztosítási szempontból is, azok a dolgozók, akik idősödnek, egyre jobb egészségnek örvendenek, egyre dinamikusabbak, és sokan tovább szeretnék folytatni a munkát. Ami pedig a társadalombiztosítási rendszert illeti, egyre nagyobb ke- hangsúlyt kell fektetnünk a specializált hozzájárulásokra, Más szóval egy olyan rendszert kell létrehozni, amely amely biztosítja a hosszú, hosszú távon az életszínvonal fenntartását. Tehát ez azt jelenti, hogy kiigazításokra, adaptációkra van szükség ebben a rendszerben. Nagyon gyakran különböző lehetőségek vannak a különböző társadalmi biztosítási rendszerekben, például a déli országokra gondolok, a jelenlegi rendszerben ugye csökkenne a nyugdíj, ez azonban elég nehéz átvinni. Aztán ott van az egészség. Az egészség rendkívül fontos tényező, hiszen minél több idős ember van egy társadalomban, annál, annál nagyobb teher helyeződik az egészségi rendszerre, illetve ott van az életmód kérdése is, ezen a területen is lépéseket kell tennünk méghozzá európai szinten. Azt hiszem, hogy nem vettük el kellő mértékben figyelembe ennek a gazdasági következményeit, mármint az egészségügyi rendszer gazdasági következményeit, amely, amely ö, nem a prevencióra összpontosít jelenleg, hanem inkább a betegség utáni kifizetésekre. Azt hiszem, hogy inkább európai szinten kellene a kutatásokat előrevinni, nem pedig nemzeti szinten. Köszönöm. Köszönöm. Most, mint mondottam, fel tudnak készülni a hozzászólók, mert majd rajta lesz a nevük a kivetítőn, de még egyedül nem működik ez. Most azonban a német Bundestag, a Szövetségi Felsőház képviselője Piszek úr kap szót. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm a kinevezést, azon egyelőre az osztrák parlament képviselőjeként működöm, elnök. Elnézést, hát itt a munkatársamra kell támaszkodnom, és hát úgy látszik, nem megfelelő tájékoztást kaptam, elnézését kérem, hogy rosszul jelölte meg a hovatartozását, de ez semmiképpen sem lebecsülése az ön csodálatos hazájának, Ausztriának. A Lenderkammer, tehát a tartományi kamara képviselője. Pizec. Igen, Pizec vagyok, köszönöm. A demográfiai változás témájában szeretnék hozzászólni, ám ezt pénzügyi keretében kell vizsgálni. Tudnék a finanszírozás változását is látnunk kell, amely a demográfiai szerkezetváltásból adódik. Ausztriában, ha példaként vehetem, hatalmas különbség van a tényszerű és, és a jogi és tényleges nyugdíjba vonulás között. 50, tehát a lehetőleg Európában a legmagasabb, 59 év a tényleges, legalacsonyabb a visszavonulás kora. E, mindenképpen jó lépés volna, hogyha sikerre járnánk ennek változtásában. Ausztriában sajnos az a helyzet, hogy magasak a bérköltségek, a mellékköltségek, amelyet a munkadó kell fizessen, és a munkavállaló is hatalmas mértékű. Ezek csökkentése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a munkaadó illetve hajlandó legyen idősebb munkavállalókat foglalkoztatni. Még egy következmény abból adódik, hogy Ausztriában a finanszírozás, a teljes költségvetés egy negyedét a bér terhelő adókból finanszírozzák. Tehát rendkívül drága de facto a bérköltség, a munka, munkát terhelő költségek mértéke. Ezért az állam szerepét is meg kell kérdőjeleznünk, illetve az államnak kell megteremteni azokat a kereteket, melyek révén a, mag, a korosabb munkavállaló is visszataláljon a munkavilágába adott esetben, és olyan tehermentesítő programok induljanak be, melyek a munkavállaló terheit csökkentik. Tehát az nem megengedhető, hogy de facto hatalmas terhekkel, adóterhekkel sújtják a munkavállalót. Ausztriában tudnunk kell a, az adó ö, adótereket viselők számányában nagyon alacsony. Két millió adófizető tart el 6 millió gyakorlatilag adót nem fizető állampolgárt. Ezzel változtatnunk kell, és a gazdasági válság különösen élesen vetíti, hívja fel a figyelmet. Ezért kell az állami jogszabály feltételeket úgy alakítani, hogy visszataláljanak azok az emberek a munkavilágából, akik kiestek onnan. Köszönöm. Most pedig a ciprusi parlament képviselője, Krisztus Szilendis úr kap szót. Mm, ne, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Yes. Köszönöm szépen, igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék egy kis ország tapasztalatáról beszélni. Ezt kívánom megosztani önökkel. Ez egy olyan tapasztalat, amely megegyezik azzal, amit a többi európai országban tapasztalunk, közös tehát a problémánk, mindannyian ugyanazzal állunk szemben, és ez azt is jelenti, hogy közös megoldást kell találnunk. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, és én is, európai politikákra van szükség mindenek előtt. Ezen kívül nemzeti politikákra is, hogy a specifikumoknak is eleget tegyünk. Az eurozóna válsága, illetve a gazdasági és pénzügyi válság ad hátteret az erőfeszítéseinknek, új eszközöket kell találnunk arra, hogy megoldást találjunk, gazdasági eszközöket, és ezek segítséget nyújthatnak a demográfiai problémákra is. Közös politikákra van szükség tehát, ahogy mondtam, európai szintű politikákra. Ez az első dolog, amit hangsúlyozni kívánok. Növelnünk kell a nyugdíjkorhatárt, nincs más megoldás. Hogyha az élet várható élettartam növekszik, akkor a nyugdíjkorhatárt is növelni kell, teljesen mindegy, hogy milyen politikai ára van ennek a rugalmasság filozófiáját kell követnünk, és ez pedig lehetővé teszi azt, hogy az ezüstkorban lévők is ismét részesei legyenek a munkaerőpiacnak. Integrációra van szükség, illetve arra, hogy részt, vegye, részt enge, teret engedjünk a bevándorlóknak, nem szabad félni tőlük, hanem segíteni kell a problémamentes bevándorlást, és ezt kell megpróbálni megvalósítani, ezt kell, hogy legyen a céljunk, célunk. Azt hiszem, hogy a, a probléma mindenki számára világos, tehát megoldásokat kell javasolni, méghozzá konkrétumok formájában, és arra van szükség, hogy ezt mindezeket a tanulmányokra építsük, hiszen statisztikák készültek már a válság alapján, illetve a jelenlegi helyzet alapján, és ebből kell kiindulnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig egy Európa Parlamenti kolléganő kapja meg szót az Európa Néppárt nevében. Danuta Jaszlav Jacka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A demográfiai kérdések kapcsán emlékeznünk kell az aktív foglalkoztatásra, az aktív munkaerőpiaci jelenlétre is gondolnunk kell. A munkavállalók szabad mozgása jelenleg is nagyon alacsony, csupán a polgárok két százaléka dolgozik hazájától eltérő országban, az Európai Unióban. Elég sokakat érdekelne ez a fajta munkavállalás. Itt az Európai Parlamentben megosztjuk a tapasztalatokat és a példákat, amelyek például azt mutatják, hogy Bajorországban 500 ezer munkavállaló lenne szükség, és hát ő nem lesz ott van. Lengyelország, Cseh köztársaság, Szlovákia, eh, ahol például nagy a munkanélküliség, mégis nehéz a fiatalokat, akik talán hajlandóak lennének eh, külföldre menni dolgozni, nehéz őket mégis oda vonzani, ahol szükség lenne rájuk, mert nincs elegendő információ a rendelkezésre álló munkahelyekről. A szociális szakpolitikák nagyon eltérők az egyes tagállamokban, és itt ismét csak nagyon hiányos a tájékoztatás. A nyugdíjrendszerek sem eléggé átláthatóak. A fiatalok manapság nagyon éretten hoznak már döntéseket, megpróbálják minél éretebben felépíteni a jövőjüket, és, és már is készülnek fiatalon a nyugdíjas korukra. Aztán ott az oktatás. E területen is azt láthatjuk, Európa szerte azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon nagy változtatásokra lenne szükség. Nincs elegendő számú fiatal, akik mérnöki képzésben, technikai képzésben részesülnének. Ők hiányoznak a munkaerőpiacról, és a fiatalokat egész egyszerűen nem készítjük fel eléggé arra, hogy rugalmasak legyenek, nyitottak, felkészültek legyenek a változtatásokra a, a munkapályájuk során. Aztán ott a munkaerőpiac. Nagyon nagy a különbség a munkaerőpiac igényei, illetve a munkát keresők hátterek között. Nem megfőképpen követjük nyomon a munkaerő piacot a KKV-k tekintetében, amelyek ugyanakkor az Európai Unióban a legnagyobb számú munkahelyet biztosítják. Az Európai Szociális Alap, amelyből aktív keresők jutatnak forráshoz, nem elegendő, munkahelyeket is kellene teremteni egyelőre. Új munkahelyek tízezeréről beszéltünk, holott százezerekről kellene beszélnünk. Én egy olyan országból származom, amely a szociális alapból származó forrásokat nagyon hatékonyan alkalmazza, tehát lehet itt javítani, és a jó és bevált gyakorlatokat jó lenne, ha megosztanánk egymással. És hát e, nagyon fontos lenne a munkahelyteremtés. És nem csak a már létező vállalatok, gyárak teremtetnek új munkahelyeket, hanem gondolnunk kell azokra a fiatalokra is, akik most kezdik a pályafutásukat, de ugyanakkor nem rendelkeznek megfelelő tőkével a, őket üzleti inkubátor rendszerekben lehetne segíteni, hogy ösztönözni kellene őket, hogy, hogy saját vállalkozásokat indítsanak, és másoknak munkahelyeket kínáljanak ezáltal. Válság idején meg kell vitatnunk mindezeket a kérdéseket annak érdekében, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci gyengéségeket meg ö, szüntethessük. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, kollega! Most Marek Zirov, Gyulangovszki képviselő. Köszönöm szépen, hogy megpróbálok kiejteni a nevemet. Nos, a költségvetési és gazdasági kihatásait taglalva a demográfiai kihívásoknak, egy hát nagyon fontos dilemával kell szembenéznünk, hangsúlyoznám ezt. Egyrészt, egymás után több év során a társadalmak többet költöttek Európában, mint amit megtermeltek, túl költekeztek. Ez a jóléti állam jelenlegi modellinek válsága, ami a szemünk előtt van. A jóléti állam Európa egyik legnagyobb eredménye volt, nagyon sokan irigyelték világszerte, Ám azt is látunk kell, hogy az öregedő társadalom, amely egyrészt egyéni szinten siker és öröm, már hogy tovább élnek az emberek, mégis tovább súlyosbítja az amúgy is válságban levő jóléti társadalom működését. Tehát többet kell kiadnunk, többet kell költenünk mindenre, ugyanakkor a mostani válság sokkal nagyobb költségvetési fegyelmet követel meg. A demográfia exakt tudomány, lehet tudni, mi lesz 20 év múlva. Most kell lépnünk ezek alap, ezen számítások alapján méghozzá úgy kell lépnünk, hogy a szolidaritás szellemében tesszük egyrészt. Be kell a szükséges változásokat a jövőbeli generációkra gondolva. Jó tudjuk, mi fog történni 20 év múlva, és nem a mostani ö, ö, bénultságunk, vagy ö, terheit nem tehetjük a gyermekeink, unokáink vállára. Nem csak a takarékosságra van szükség és reformokra, ugye említették a munkahelyteremtés fontosságát, meg a gazdasági növekedést. Most igen, ez a szolidaritás első eleme. A második, hogy bizonyos változásokat vezessünk be méghozzá úgy, hogy minden olyan társadalmi csoport és szervezet vállalja és tegyünk terhet, amelyek el tudják viselni. Sok bankra mondják, hogy túl nagy ahhoz, hogy elbukjon. Ám so, sok társadalmi csoport és réteg nem tudja vállalni a reformok pénzügyi következményeit. A harmadik dolog pedig az európai uh, szolidaritás kérdése. Nem csak a költségvetési fegyelmet kell bevezetnünk a nemzetek körében, hanem egy európai társadalombiztosítási politikát kell bevezetnünk koordinálva ezeket koordinált módszert az mentén elrájtva. Buzek úr egy nagyon jó kifejezést használt az ülés elején, azt mondta, hogy a mostani válság, amelyben vagyunk, nagyon jó ösztönző is lehet, hogy több olyan intézkedést, olyan mozaikszerű, egymást erősítő intézkedéseket, mint a, és, és áldozatvállalást is magunkra tudjunk erőltetni, amely révén aztán a jövőt optimistán láthatjuk. Köszönöm szépen. Még mindig nem bízhatunk a kiírt információkban. Az én listámon egy képviselő asszony neve áll, és nagyon is örülök, hogy ismét egy hölgy kap szót, méghozzá lett parlamentből. Szandra Kalinia Kalankova, Lukasevica asszony, remélem, hogy itt van körünkben. Lehet, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Lukasevics asszony. Nem, most kaptam egy új listát, Lukasevics asszony nincs itt. Helyette a cseh köztársaságból kap szót egy képviselő asszony, parlamenti képviselő asszony, Hitka Salankova asszony. Tehát Hitka Salankova asszony. Öné a szó. Itt vagyok, mindenkinek szép jó napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni az eddig elhangzottakhoz, és úgy gondolom, hogy egy ilyen közös eszmecserén ennek is el kellene hangoznia. Hallhattuk, hogy migráció nélkül Európa Európát a kihalás fenyegeti. Aztán beszéltünk a szociális védelmi rendszerek problémáiról, a jóléti állam problémáiról amely ugye a családi funkciók jó részét hivatott eh, átvenni, például a gyermekek gondozását, az idősek gondozását, és így tovább. A társadalom teljesítményként csak a munkát ismeri el, ott eh, azért kapunk bért és jövedelmet. És a nőket és a gyermek születését követően minél hamarabb vissza próbálják csábítani a munkaerőpiacra, sokszor nyomást gyakorolnak rájuk, és ez a családi élet, a szociális élet e, kárára megy, és ez is vezet ahhoz, hogy a születési szám csökken. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy már nem bírjuk finanszírozni a jóléti államot. A családoknak egyre több feladatot kell ellátniuk, minden felnőtt családnak dolgozzon, ugye, de ugyanakkor a régi családi feladatokat is lássák el, azaz például az időseket is gondozzák, illetve más feladatokat is az állam egyre inkább próbál visszahárítani a családokra. A szociális intézkedések manapság leginkább azt támogatják, hogy mindenki térjen vissza a munkaerőpiacra, például, hogy említettem, gyermek születése után is ezt erősítik a szociális intézkedések. Az ilyenfajta intézkedések nem gondolnak a nyugdíjasokra sem, holott egyre idősebbek lesznek, és egyre több nyugdíjast kell ellátnunk ezek a szociális intézkedések magukat a családokat sem támogatják, pedig a családok képezik a társadalom gerincét. Éppen ezért a, a következő prioritások kitűzése során a családnak kellene elsőbséget élvezni, támogatnunk kellene a családokat annak érdekében, hogy el, tudja, el tudják látni a feladatokat, hiszen nagyon sok feladatot rónak rájuk, de támogatunk is őket abban, hogy elláthassák ezeket a feladatokat. Például az államnak időskori gondozásban is segíteni kellene a családokat. Nagyon fontosak a az információs kampányok, a tájékoztatás, és, és hát nem szabad megfelelkezünk arról, hogy a társadalmi kohézió mindig a családból indul ki. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most pedig szeretném átadni elnöki székemet, és társ elnök úrnak, Vidprót úrnak átadni a szót, ő fogja az ülést a továbbiakban elnökölni. Ő a lengyel neveket nyilván jobban, mint én, tökéletesen fogja majd kiejteni. Ő a, a Szenátus Külpolitikai Bizottságának az elnöke Lengyelországban, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy itt az Európai Parlament körében ezt az ülést tovább tudja vezetni. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! Vecseszáv Augustin kapja meg a szót a lengyel szenátusba érkezett hozzánk. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék, szeretném két dologra felhívni a figyelmet. Először is Először is, hogy átfogó horizontális szakpolitikára van szükségünk. Valamennyi területet le kell fednünk, nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben is foglalkozunk kell ezekkel a területekkel, úgy, mint a fejlesztés, az innováció, a tudás alapú társadalom megteremtése, az egészségügy politika, és így tovább és ennek az átfogó politikának valamennyi politikai szereplőt is be kell vonnia, akik a végrehajtásért felelnek, legyen szó itt a helyi szervezetekről, vagy civil szervezetekről. Az ő segítségével tudunk egy koherens rendszert felépíteni, ennek érdekében nem felkezdhetünk meg róluk sem. A nemzeti parlamentekre, a kormány szintű szervezetekre és az uniós intézményekre is szükség van ehhez. Ha csak részmegoldásokra törekszünk, akkor nem leszünk képesek arra, hogy ennek az óriási kihívásnak eleget tegyünk. Aztán a második kérdés, amelyet fontosnak találunk. Ugye elhangzott az a kérdés, hogy nem e, egy generáció közötti konfliktussal kell szembenéznünk. De miről szólna ez a generációk közötti harc? Talán a munkahelyekért folytatott harc, a pénzért folytatott harc lenne ez? A, ugye ezek e, tudnák a generációk növekedését támogatni. Lengyelországban e, és nemzetközi szinten és a kutatások nem igazán megalapozottak. Az, az előkészített dokumentációban is van egy lengyel tanulmány, amely azt mutatja be, hogy az, az idősebb keresők megfosztják a fiatalokat a munkahelyektől, de ez egy nagyon téves eszme, ahol több idős személy dolgozik, ott több munkahely van a fiatalok számára is. De milyen mechanizmus áll -e mögött? Először is ezáltal csökken a nyomás a nyugdíjrendszerekre gyakorolt nyomás. És csökken a kockázata annak is, hogy növekedne a nyugdíj járulék összege, amely ugye a bérköltséget is növelni, és ezáltal a munkahelyteremtésnek gátat szabna. Tehát ahol idősek is dolgoznak, ott egészségesebb a rendszer, és több forrás marad a növekedésre. Lengyelország 95 milliárddal támogatja a nyugdíjrendszert, az adóbevételekből, és ez által a gazdasági növekedés és az új munkahelyeket reméljük megteremteni. Tudomásunk szerint nincs összfüggés a között, hogyha a között, hogyha növelik a magasabbra helyezik a nyugdíjkorhatárt, és több idős foglalkoztatnak, hogy akkor a fiataloktól vennék el a munkát. Köszönöm szépen. Most pedig megadnám a szót Klapison úrnak az Egyesült Királyságban. Köszönöm, elnök. Úgy vélem, nagyon hasznos vita ez is. Egyetértek a legutolsó hozzászólóval, ami szerint az idősek tovább dolgoznak, nem feltétlenül megy a fiatalok munkahelyének rovására. Láttunk már ilyen Európa szerte erre vonatkozóan jó megoldásokat. És egy öregedő társadalom nyugdíjának megfizetése érdekében végig kell gondoljuk ezeket. És ugyanakkor a tagállamok között bizonyos rugalmasságot kell meghagynunk a végrehajtásban. A vita során elhangzott, hogy kevés fiatal ember van. Na most egy, az Egyesült Királyságban, hogy egy csak példát kiemeljek, nem annyira ez a gond, hanem a, nincs elég munka a fiatal emberek számára. Mert egy millió fiatal van munkanélkül, és több százezer fiatal, akik nem vesz részt munkahelyhez vezető képzésben vagy oktatásban, és elég sötét ezen fiatalok jövője. Ha ezek a fiatalok nem kapnak munkát, az olyan generációs probléma lesz, amely tovább csorog majd a generációkon át, olyan gyermekek születnek, akik nem is láttak dolgozó szülőket, és ez egy hosszú távú súlyos problémává válhat. Több millió olyan emberről beszélünk, hiszen, mert vannak olyanok, akik már nem is keresnek munkát, akik teljesen kiestek a munkavilágából, akik hosszú távon váltak munkanélkülővé és inaktívá. Ugyanakkor vannak idősebb dolgozók, akik nagyon nehezen találnak munkaadót. Nem csak azért, mert kicsit talán frissíteni kéne a tudásukat, hanem a, a médiumok által is keltett kép alapján csak a fiatalokat tekintik sikeresnek, és egyfajta ellenérzés van az idősebbek munkavállalókkal szemben. Úgyhogy meg kell vizsgáljuk a gazdaság keresleti vetületeit, és annak alapján kell választanunk. Van egy pont, ahol nem értek egyet egyes értékelésekkel. Például Kajson úr jó részt helyettem helyén való dolgokat mondott, ám a bevándorlás lehet jó dolog, lehet segít, segítheti a gazdaságot, a gazdaság fejlettségi szintjétől függően, ám az Egyesült Királyságban a legfőbb gond az, hogy, a, hogy egyre nagyobb a lakosság, túl zsúfoltá válik az ország a bevándorlás miatt. A bevándorlás révén Európának a legzsúfoltabb országa lettünk, 10 millióval növekszik az elkövetkező 20 évben a lakosság, 70 millió brit él majd, jó részt England, tehát Angliában, illetve a délkeleti partra zsúfolva. Tehát a fenntartatóság kérdését illetően számunkra a túlzsúfoltság jelen problémát, ezt is be kell látni. Köszönöm szépen. A, a brit alsóház kép képviselőjének szavait, most pedig Ingemen Nilsson, a svéd parlament képviselője kap szót. Eh, Köszönöm, elnök úr. Talán bemutatkozás gyanánt elmondhatom, hogy sokan arról beszélnek, hogy demográfiai változás válság, probléma. Ám lehet pozitív tényezőként is nézni, az emberek tovább élnek, a, annak betudható, hogy a legtöbb európai országban jó egészségügy működik, és ez alapvetően pozitív, üdvözlendő fejlemény. Ha pedig egy állam nyugdíjrendszerét vizsgáljuk, az a generáció közötti szerződés, amely a bizalmon alapul. Ha a bizalom ö, megszakad, akkor nagyon nagy baj van. Svédországban az a tapasztalat, hogy éppen 20 évvel ezelőtt vezetünk be egy új nyugdíjrendszert, mely a költségvetésről leváltan külön rendszerként működik, tehát nem az állami költségvetés integráns részeként, hanem a tényleges befizetésekből, a, a szociális gazdaságot, a fejleményeket és a munkaerőpiac fejleményeit vizsgálva, úgy tűnik ez egy rugalmasabb rendszer. Tehát nincs plafon, mindenki addig dolgozik, ameddig akar, és a rendszer működésének 20 éve alapján az a tapasztalat vonható le, hogy a nyugdíjba vonulók átlag életkora két évvel nőtt 20 e év során. Senki sem gondolta, hogy, hogy ez ilyen sikeres lesz ez a rendszer. Nem könnyű persze Svédországban sem a problémákat orvosolni, és a finanszírozáshoz alapvetően munkahelyekre van szükség. Több ember kell a munka világában dolgozzon ahhoz, hogy a rendszer fenntartható legyen. ő nem olyan magas a fiatalok közötti munkanélküliség, mint máshol, ám az érzékelhető, hogy egyre idősebb korban vállalnak munkát a fiatalok, egyre később lépnek be a munkahelyre, és egyre kevesebb időt töltenek a munkavilágában. Tehát a kérdés, hogy hogyan lehet megteremteni azokat a munkahelyeket, amelyek révén finanszírozható lesz az egész rendszer. Hol tudunk munkahelyeket teremteni az idősek számára? Svédországban is, mint Európa legtöbb országában a munkaadók kimondatlanul diszkriminálnak az idősek ellenében. Helyre kell tegyük ezek a dolgokat, több munkahelyet kell helyrehozni, teremtenünk ahhoz, hogy a, a, a rendszer működhessen. Köszönöm szépen, most pedig Mile Lajos kapja meg a szót a Magyar Parlament nevében. Eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eddig elmondottakból lehetett érzékelni, hogy nagyon sokféle eh, megközelítésben aktuális az a probléma, amiről beszélünk, de azt is lehet látni, hogy elég komolyak az eltérések is. Csak két elemet emelnék ki. Magyarországon a 65 éves férfiak életesélyei 5-7 évvel rosszabbak az európai átlagnál tehát amikor a nyugdíjemelés mértékéről és üteméről beszélünk ezt feltétlenül figyelembe kell venni. a másik magyarországon egy olyan folyamatot érzékelhetünk hogy igenis erőteljes az elvándorlás magyarországról és főleg a fiatal és magasan kvalifikált munkaerő keresi másutt a boldogulását. ennek a hatásai ennek a következményei elég fenyegetőek az egész országra tekintve hiszen nem csak az aggasztó, hogy fiatal emberek hagyják el az országot, hanem nagyon rossz az elvándorlásnak a szerkezete éppen amiatt, mert a jobban képzett, mobilabb munkaerő távozik. Tehát akik helyben maradnak, akik nem változtatnak el, jó része nehezen illeszkedik be, vagy nehezen vezethető vissza a munkavilágába. Magyarországon a munkanélküliség szerkezete épp emiatt is nagyon hátrányos, hiszen egy jó része a képzetlen munkaerő, közé, munkaerő ö, csoportjába tartozik, tehát nagyon nehéz őket a munkavilágába visszavezetni. Ebből következően romlik a társadalomnak az eltartó képessége. Drámaian romlik a demográfiai helyzet, és természetesen ezáltal az ország gazdaságának a versenyképessége is csökken, ami az elmaradást fokozza. Nem beszélve arról, hogy a különböző szociális különbségek is egyre veszélyesebben nőnek, ami nagyon komoly társadalmi feszültségekhez vezethet. Ne felejtsük el, hogy ez a mostani tanácskozás is, amit nagy örömmel jöttem és nagyon kíváncsian hallgatok, ez a tanácskozás is ugye a 7 éves 2013-tól 20-ig terjedő, 14-től 20-ig terjedő költségvetés tervezésének egy bizonyos fázisa, tehát külön figyeljünk arra, hogy most hova fogjuk tenni a hangsúlyokat ebben a tervezésben. Természetesen vannak saját javaslataink, ugye én jómagam egy ökológiai szemléletű pártnak vagyok a tagja, tehát elsődleges szempontként a költségvetés tervezésénél is ajánljuk magát a fenntarthatóságot és annak a fokozott hangsúlyozását, a helyi erőforrások támogatását, biztatását, finanszírozását, hiszen ez jelentheti azt a lehetőséget, hogy akár a fiatalok is helyben próbálják a képességeiket, a tudásukat kamatoztatni, az elvándorlás ellen természetesen az egyik, jobb, egyik legjobb megoldás, hogyha a kohéziós politikát tovább erősítjük, a kohéziós alapok allokációjában igyekszünk minél hatékonyabbak lenni, ezáltal csökkenthetők a különbségek, és inkább várható, hogy helyben maradjanak a fiatalok. E, természetesen nagyon fontos a gyermekvállalásnál, hogy a nők a munkavilágában minél gyorsabban és rugalmasabban tudjanak visszakerülni, mert ha Európában ezt nem tesszük meg, akkor Európa nem lesz versenyképes, az egyenlőtlenségek növelni fogják az integráció szétesésének veszélyét, és ezt remélem egyikünk sem akarja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mire úr, hölgyeim és uraim, mielőtt Kison úrnak és Cservinszki úrnak visszaadnám a szót, hogy összefoglalják a vitát, szeretném felhívni a figyelmüket két dologra, legalábbis két dologra, hiszen van valami, ami nagyon is föltűnt. A ciprusi parlamenti képviselő úr, illetve Augustin úr is megemlítették ezt a problémát, ez pedig a regionális és nemzeti fejlődésbeli különbségek. Ennek orvoslására lépéseket kell foganatosítani. Aztán a második megjegyzés. Eddig csak a kihívásokról beszéltünk, illetve arról, hogy a negatívumokkal hogyan birkózzunk meg az idősödő társadalom miatt nem igazán beszéltünk a lehetőségekről, amelyek szintén ebből adódnak. Hiszen az idősödő társadalomnak új szolgáltatásokra, termékekre van szüksége, a szükségleteik kielégítésére, igényei kielégítésére, és ezért új munkahelyeket lehet teremteni, nem csak az idősebb munkavállalók számára, hanem a fiatalok számára is, illetve azok az idősebbek, akik hosszabban, hosszabban élnek, mentálisan és fizikailag is fittek, ez pedig azt jelenti, hogy a tapasztalataikat megoszthatják fiatalabb társaikkal. Hallottunk egy-két megjegyzést, amelyek kérdések formájában a jelentéstevő illeték. Neki szeretném tehát visszaadni a szót Sikon Kison úrnak. Thank you, uh, thank you, Chair. Uh, I... Köszönöm szépen, uh, elnök úr. Jó, jó pár gondolatot uh, hallottunk. Először is le kell szögeznem, hogy gyümölcsöző volt ez a vita. öt vagy hat különböző elem van, amelyet tisztázni kellene. Először is. Az egyik brit kolléga rámutatott arra, hogy ellentmondás húzódik a magas munkanélküliség, illetve a között, hogy a nyugdíjkorhatárt emelni kell és felmerül a kérdés, hogy honnan jönnek a munkahelyek, hogyan lehet mind a két igényt kielégíteni. Nos, először is van erre egy technikai jellegű válasz. Némi projekciót, előrevetítést készítettünk, és azt látjuk, hogy a jelenlegi foglalkoztatási szinten az előrelátható demográfiai tendenciákkal ez az ellentmondás olyan 2025-2030 körül eltűnik, és akkor az aktív generáció nem lesz kellő mértékű, nem lesz kellő nagyságú. A munkanélküliségnek ekkor el kellene tűnnie, de ez nem lesz így, nem fog mindenhonnan el, eltűnni. A válság lehet, hogy ezt az határidőt 5-6 évvel kitolja, de minden esetre van egy demográfiai megoldás. Aztán a másik ö, ellentmondás, az az, hogy a fiatalok munkanélküliek, és akkor visszadobnám a kérdést, fölteszem a kérdést, hogy foglalkoztathatóak ezek a fiatalok, mindenki, vagy pedig esetleg az oktatás, a szakmai képzés területén deficitet találunk, vagy esetleg a fölnevelkedésük szintjén van valamilyen deficit, amely lehetetlené teszi, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. Nincs-e szükség arra, hogy korai szakaszban beruházunk egy olyan társadalomba, ahol egyre nehezebb gyermekeket nevelni és oktatni. Az évek során költségvetési csökkentéseket láttunk, és ugye most a megszorító intézkedések keretében is, és ezek valószínűleg pontosan a rossz helyen ütnek, ez pedig azt jelenti, hogy az oktatási rendszerben nagyon sok országban, és látjuk ennek a negatív hatásait abban, hogy a fiatalság mennyiben foglalkoztatható. Ez a foglalkoztathatóság csökkent. Tehát ez esetleg némi választ adhat erre a kérdésre. Aztán van még egy megjegyzés, amely azt hallottuk, hogy a gondoskodó államot, a jóléti államot nem engedhetjük meg már magunknak. Miért? Ki mondja ezt? Önmagában az újraelosztás nem érinti hátrányosan a növekedést az, hogy további igények vannak, az, az nem vezethet hanyatlá, hanyatláshoz, csak azért, mert újra elosztjuk a bevét, bevételeket. Ez, ez mítosz. Nézzük meg az európai gazdaságokat. Az újraelosztás területén nagy különbségeket tapasztalunk, ugyanakkor ezek a különbségek nem tükrözik a gazdasági teljesítményt feltétlenül. Hogyha azt mondjuk, vagy hogyha azt mondja valaki, hogy nem engedhetjük meg magunknak a jóléti államot, akkor ez azt jelenti, hogy a jelenlegi adóztatási és hozzájárulási szintek mellett az előnyöket már nem engedhetjük meg magunknak. De ki mondja azt, hogy a jelenlegi adórendszer kőbe van vésbe? Nincs kőbe vésve. Ez egy társadalmi generációs tárgyalás tárgyát képezi. Ez a 13 százalék miért alacsonyabb az Egyesült Királyságban, mint Svédországban? Illetve fordítva, miért van az, hogy Svédország, Svédország 13 százalékkal magasabb arányt mutat, mint az Egyesült Királyság vagy Németország? Azért, mert más rendszert működtetnek. Hogyha azt mondjuk, hogy a jóléti államot nem engedhetjük meg magunknak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egyszerűen politikai akarat kérdése ez pedig az, hogy nem akarnak magasabb szintű újraelosztást, mint a jelenlegi szint. Aztán még egy megjegyzés. Tehát az üzenetem a következő. Vannak olyan területek, ahol emelni kell az adószintet Európában, és emelni is lehet, Természetesen az ösztönzőkön és az adó struktúrán múlik. Ez mindegyik esetben egyedi megoldásra van szükség, de az, hogy nem mehet följebb, ez, ez mitosz. Természetesen vannak az adózásnak határai, az adóztatásnak határai, de vannak olyan országok Európában, ahol az újraelosztás sokkal magasabb szintű, mint másokban, és ez az értékeken múlik. Európai illetve kontra a nemzeti politika. A javak és szolgáltatások közös piacát látjuk, illetve a szabad mozgást, ezt fönt kell tartani, és hogyha fönn akarjuk tartani, akkor nem látom, hogy hogyan lehetne nem európai szintű megoldást találni a kihívásainkra. A, szab- a szabályozást nem lehet nemzeti szinten megoldani a továbbiakban. Egyszerűen nem lehetséges az, hogy az újraelosztás megtörténjen, anélkül, hogy valamilyen európai szintű szabályozás ne lenne. Van valami, amit figyelmen kívül hagyunk, és azt hiszem, hogy Sütter úr is utalt erre. Vannak olyan területek Európában, és egyetértek Famboy, illetve másokkal, tehát vannak olyan területek, amelyek túl népesedettek, illetve vannak szinte elnéptelenedett területek. De hogyha azt akarjuk, hogy a lakosság a túl népesedett területekről elvándoroljon az elnéptelenedő területek felé, akkor ehhez beruházásra van szükség. Hogyha azt akarjuk, hogy ahonnan elvándorolnak, ott fenntartható maradjon a gazdaság, akkor a pénzügyi áramlatokat meg kell változtatni. Tehát, hogyha A-ból B-be áramlanak az emberek, akkor a pénznek B-ből A-ba kell áramolnia. Különben nem lehet elvonni az aktív lakosságot egy adott területről, és nem lehet ugye pusztán a idősebbeket hátrahagyni. Már ennek a megoldását még eddig nem, nem látom. Sosem mondtam azt, hogy a migrációban rejlik az egyetlen megoldás. Az általunk elkészített modellek, aktuális vagyok, tehát elnézést kell kérnem, a modell szempontjából közelítem meg a dolgokat, hogyha az EU 15 tagországát nézzük, akkor azt látjuk, hogy öt éves időszakonként ahhoz, hogy a demográfiai arány állandó maradjon, egyre nagyobb migrációra, elvándorlásra van szükség. Ahogyan elmondtam, a bevándorlók a befogadó ország demográfiai tendenciáját veszik föl, tehát ez azt jelenti, hogy egyre több bevándorlásra van szükség, és a végén fenntarthatatlan, esetleg fenntarthatatlan demográfiai mutatót találunk. Tehát nem a migrációban, nem az elvándorlásban van az egyetlen megoldás. Magasabb foglalkoztatás, magasabb migráció, illetve a gyermekekre kell odafigyelni, esetleg hamarabb bevonni őket a munkaerőpiacra, ez egyáltalán nem egy könnyű megoldás. És még mindig úgy gondoljuk, és ez egyáltalán nem egy pessimista látás, meglátás, de azt gondoljuk, hogy ha egy viszonylag alacsony, de stabil növekedést tudunk biztosítani Európában, még akkor is felzárkózásra van szükség a különböző régiók esetében, hiszen nagyon eltérőek a jövedelmek, és valahogy ezt egyensúlyba kell hozni, hiszen a jelenlegi helyzet bizony az elvándorlást ösztönzi, illetve az, hogy a, a vállalkozások is delokalizálják mag, a vállalkozásokat is delokalizálják. Ezt kell tehát kiegyenlíteni, hiszen azt látjuk, hogy 90-es években nagy delokalizációs folyamat volt, és most ismét, 20 évvel később ismét ezt tapasztaljuk. Tehát erre a problémára mindenképp megoldást kell találni. Ennek a kulcsa Hogyha meg akarjuk oldani ezeket a problémákat, és ez lesz az utolsó megjegyzésem, akkor közberuházásokra van szükség, befektetésre, hiszen a piac nem fog beruházni annak érdekében, hogy a hogy 20-30 évvel később demográfiai megoldást idézen elő. Nem, ennek az államtól kell jönnie, tehát beruházásra van szükség az oktatás területén, illetve az élethosszig tartó tanulás területén. Egy 40 éves karrier esetében például 40 év elteltével 4 évre ki kell venni ezt az adott személyt a munkaerőpiacról átképzés miatt, tehát ez egy hatalmas teher, egy hatalmas beruházás, és ez nem a, ezt nem a piac fogja állni, hanem az állam most kell adót fizetni, most kell beruházni azért, hogy 20 vagy 30 évvel későbbi problémát megoldjunk, hiszen most kell beruházni a fiatalokba, az öt éves korosztályba és a fiatalokba, hiszen ezek fognak belépni a munkaerőpiacra 20-25 évvel később. Ez azt jelenti, hogy kellő időben korai időben kell beruházásokat eszközölni, és ezt el kell, hogy fogadjuk. Ez pedig egy hatalmas kihívás, és nem sokan látják ennek a súlyosságát. Most pedig a megszorító intézkedések kapcsán ezt látjuk Európában és világszerte, hogy visszaüt. Tehát pontosan a hosszú távú beruházások helyén ütnek ezek a megszorító intézkedések, és ezzel be is fejezném a hozzászólásomat. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy a vita során felvetett pontokra is rátért, és még egy valaki kért Jana Tom asszony az ész parlament képviseletében, és aztán Cservészki úr kapja meg a szót, hogy összefoglalja ezt a vitát. vabandust. minu poolt kõigi. köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon nehéz az előttem szóló után hozzátenni még valamit a e vitához, ám néhány pontot hangsúlyoznék mégis. Én hazám, hazám az Európai Unió határvidékén fekszik, és mi gyakran mondjuk, hogy olyan, olyan intézkedés nincs, ami mindenkinek az ínyére, mindenkinek a kedvére szolgálna, mindenki elégítene egyszerre. Ez, ez esetben is igaz a bölcsesség, ma is alatt. A brit képviselő azt mondta, hogy náluk nincs gond a születési arányszámokkal, mert hogy a lengyelek jönnek elegem. Ám nálunk ugyanaz a gond, mint Magyarországon, mert nálunk is nagyon sok fiatal elmigrál, kivándorol az öreg Európa országaiból, hogy mond Nyugat-Európába. Sokan ennek örülnek, mi azonban nem örülhetünk ennek, ez probléma hazámban is. És a bevándorlók alkalmazását illetően a munkaerőpiacon, itt ezért ütköznek a, a nézetek az, az, elvánd, az országok között, ahol elvándorolnak, meg ahova elvándorolnak. Ahogy a magyar kollégám is mondotta, a várható életkor alacsonyabb Észtországban, vagy mondjuk Magyarországon, mint mondjuk Nagy-Britanniában, vagy, Németországban, és az egészségügyi állapotunk is rosszabb. Nagyon világos, hogy egy 55 éves észt ö, ács például általában nem tud tovább dolgozni, túl beteg ahhoz, túl gyenge az, az egészségügyi állapota általában, átlagban. Tehát más és más problémák és más és más feltételek érvényesülnek a tagállamokban, nem lehet egységes megoldással, egy csapásra orvosolni mindezeket. Én optimista vagyok, és hiszek abban, hogy a tagállamok együttesen meg tudják oldani ezeket a problémákat. Jelen pillanatban úgy látom, azonban, hogy mindenki, minden tagállam a saját érdekét igyekszik követni. Én arra törekszem, hogy legyünk konstruktívabbak. Valaki említette az ezüst gazdaság kifejezését. Örömmel hallottam képviselőtársaimtól jó példákról, arról, hogyan lehet az időseket visszavezetni a munka világába. Az észt parlamentben is hosszú viták folytak erről, de a végén aztán elég gyenge eredmények születtek. Ezen vitákat követően hogy az lett a végszó, hogy az, az időskort nem lehet úgyse orvosolni. Holott igenis e, vannak munka lehetőségek az idősek számára. Akik, persze akik felsőfokú végzettségük van, két-három nyelven beszélnek, és egyetemi végzettségük van, akkor 80-90 éves korig is nyugodtan dolgozhatnak, aki meg nem tud semmit, az meg hiába fiatal, úgysem alkalmazható. Úgyhogy ezekre a vitának, ezeknek a vetületére is legyünk figyelemmel. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament képviselőinek a vitán való részvétel, és most pedig jelentéstevőnknek adom át a szót egy-két záró megjegyzésre. Csevicki úr, öné a szó. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! A szervezők arra kértek, hogy foglaljam össze a mai vitát, illetve egy összesítő jelentésben adjam ezt át önöknek. Köt az is, amit a vitánk elején mondtam, illetve szeretném megválaszolni az elhangzott kérdést. Az első az volt, hogy ha nem cselekszünk, akkor nagy veszélynek vagyunk kitéve. Mindenki, aki szót kért a mai vita folyamán, hangsúlyozta, hogy milyen problémák vannak, egy-két megoldásra irányuló javaslat is elhangzott. Egy válaszunk azonban már van, azonnal lépnünk kell, azonnal cselekednünk kell azért, mert a válság fenyeget bennünket, illetve az, hogy a válság elmélyül. A második kérdés pedig az volt, hogy kinek kell cselekednie, kinek kell lépnie. Örömmel hallottam önöktől, lehet, hogy figyelmen kívül hagytam valamit, de azt hiszem, hogy senki nem hibáztatott valaki mást. Tehát valóban nemzeti szinten kell lépéseket hozni, és ezeket a lépéseket Európai Uniós szinten kell koordinálni. Hogyha ez lesz a végkövetkeztetésünk, akkor már egy nagy lépést tettünk, már ami a problémát és annak megoldását illeti. Ezen kívül egy-két megoldást javasoltak saját országaikból, a képviselő urak és hölgyek. Megpróbálom ezeket a problémákat kategorizálni. Az egyik megoldás véleményem szerint abban rejlik, hogy a gazdaságot kell fejleszteni, új munkahelyeket kell teremteni, és ez a gazdasági fejlődés csökkenteni fogja a munkaerőpiacról kiesők számát. A gazdasági fejlődés arra fogja ösztönözni a fiatalokat, hogy korábban belépjenek a munkaerőpiacra. Nem a konkrétumokról szeretnék beszélni, de azon, azonban el kell, hogy mondjak valamit. Akkor van szükség gazdasági fejlődésre, hogyha stabil állam finanszírozás áll a háttérben, megfelelő körülményeket kell biztosítani az ilyen fejlemények, fejlesztések számára, és ez az egyik legfontosabb feladata az Európai Parlamentnek is. Van még egy-két téma, amely felmerült a mai fórumon. Különböző körülményeket látunk, feltételeket látunk Svédországban, az Egyesült Királyságban, és teljesen más a helyzet. Észtországban például, ahogyan hallottuk az utolsó hozzászólásból. Tehát figyelembe kell vennünk a helyi körülményeket, és figyelembe kell venni azt is, hogy van egy hosszú távú célunk, ez pedig az, hogy stabilitást vigyünk a piacra, és a következő generációról gondoskodjunk. És hogyha ezt a célt szem előtt tartjuk, akkor a helyi politikáinkat is európai szinten kell koordinálni. És még egy utolsó megjegyzésem lenne, és ez is elhangzott a vitában, lehet, hogy figyelmen kívül maradt, vagy a szakértők, a közgazdászok nem igazán figyeltek oda erre, miről is van szó? A társadalmi kommunikációról, az információ körbeadásáról, a belső kommunikációról. Rá kell világítani arra, hogy vannak esetleges veszélyek, de van egy külső elem. Az egységes Európa állampolgárainak tudniuk kell, hogy hogyan lehet megvalósítani a céljainkat. És ne felejtsük el, hogy a tájékoztatás a közvéleményen való kommunikáció nélkül, anélkül, hogy elmondanánk minden egyes állampolgárok, állampolgárnak, hogy miről is van szó, nehezebb lesz elérni a célunkat. Köszönöm. Ja chciałbym podziękować panu posłowi Andrzejowi. Szeretnék köszönetet mondani a Cservinszki úrnak, az előadónknak, és a valamennyi a vitában résztvevő képviselőnek is köszönetet szeretnék mondani. És akkor ezzel, is, ezzel le is zárhatjuk méghozzá időben. Le tudjuk zárni ezt az első panelt, és akkor most átadnám a következő panel elnöklését Danuta Hübner asszonynak az Európai Parlament képviselőjének, illetve Gavaseszki úrnak, aki a lengyel parlament uniós ügyekkel foglalkozó bizottságának az alelnöke.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 hogy mielőtt elkezdenénk az eszmecserét, felkérjem Bogdán Borusevics urat, hogy ő vegye át az elnöki posztot. Először is üdvözölni szeretném az előadóasszony, Konstance Krélt, az Európai Parlament képviselőjét. Hübner asszony már üdvözöltük itt körünkben. Kovasevski úrat is, aki szintén velünk fog maradni itt az elnöki pulpitoson. És akkor először is kérném kreer asszonyt, hogy 5 percben vezesse be minket ebbe a témába. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Hübner asszony, kedves kollégák! Ez újdonság számba megy számomra, hogy itt elől állok, hiszen az Európai Parlamentben általában a helyünkön felállva szólunk, de nagyon szívesen jöttem ide előre, és remélem, hogy mint mindig most is megfelelőképpen működik majd a tolmácsos. Kedves hölgyem és uraim, Nisztajor úr, kollégám és én vagyunk az előadói a bizottság által októberben benyújtott eh, intézkedés csomagjának a kohéziós politikáról. Itt egy nagyon szoros menetrendet kell betartanunk. 2012 végéig reméljük, hogy sikerült közös álláspontot kialakítani, és egy közös törvényalkotási csomagot tudunk majd lezárni a kohéziós politika jövőjének érdekében, de hát ez attól is függ, hogy a középtávú pénzügyi tervezés lezárul-e addig, hiszen költségvetési források nélkül nem lehet törvényeket sem elfogadni, de nagyon remélem, hogy mindenki erőfeszítést tesz, és a miniszterek tanácsa is éppen úgy érdekelt ebben, mint az Európai Parlament, hogy minél korábban lezárjuk majd az ezzel kapcsolatos előkészületeket. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülünk hogy az Európai Bizottság benyújtotta ezt a javaslatot. Ez a javaslat világossá teszi, hogy a 2014 után következő években milyen kívásokkal kell majd a kohéziós politikának szembenéznie. Amit különösen jónak tartunk az az, hogy az Európai Parlament javaslatai közül, amelyek ugye a PIPER jelentésben, az ötödik kohéziós jelentésben megjelentek, megjelentek a bizottság javaslatai között is, tehát örömmel állapítjuk meg, hogy az Európai Bizottság számos javaslatot átvett tőlünk, például azt is, hogy az Európai Unió valamennyi régiója részt vehet majd a társadalmi a, elnézést a kohéziós politikában, hiszen tudják, hogy nagyon eltérő álláspontok uralkodtak ezzel kapcsolatban, de fontos, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben a különböző régiók polgárai azt az üzenetet kapják, hogy mindenki részt vehet, mindenki részt kaphat ebből a szolidaritási politikába. Aztán további dicséret illeti a bizottságot azért, mert az általános rendeletben valamennyi alapot összekívánja fogni, nem csak a kohéziós alapot, a strukturális alapot, hanem a mezőgazdasági alapot és a halászati alapot is. Ez egyszerűsíti az eljárásokat valamennyi alap számára. Ugyanakkor remélem azt is, hogy ez a koordinációt is javítani fogja majd az egyes támogatási alapok között, és így hatékonyabban tudjuk majd az egyes forrásokat felhasználni. Az új kohéziós politika a, a számos kívással kell, hogy szembenézzen, és hát a teritoriális, a területi együttműködés, a határokon átnyúló együttműködés tekintetében is vannak ilyen kívások, de mégiscsak ez a legfontosabb eszköze az Európai Uniónak abban, hogy elérjük a 2020-as stratégia célkitűzéseit, ez világossá vált a bizottsági javaslatok által is. Van néhány olyan pont azonban, amelyek külön figyelmet és eszmecserét érdemelnek. Reméljük, hogy a mai délután során is sorra kerülnek ezek, hiszen vannak ilyen pontok, amelyekről még el kell gondolkodnunk, végig kell gondolnunk, hogy mind kellene esetleg még módosítani, mit kellene megerősíteni esetlegesen. És ezeket a pontokat szeretném is megemlíteni, hiszen úgy gondolom, hogy az ezt követő vita során ezek fontosak lehetnek. Úgy gondolom, szükség lenne arra, hogy egyensúlyt teremtsünk egyrészt a 2020-as, az Európa 2020-as célkitűzések között, másfelől viszont a régiók érdekei között, annak érdekében, hogy a régiókban magukban rugalmasan tűzhessenek ki célokat, prioritásokat, annak megfelelően, hogy az adott régióban mire van leginkább szükség. Úgy gondolom, hogy a partnerségi szerződésekkel, amelyeket a bizottság most újból javaslatként elénk terjesztett, egy valóban jó eszköz áll majd a rendelkezésünkre annak érdekében, hogy a régiók tárgyalni tudjanak a bizottsága azokról a lehetőségekről, hogy mit lehet megvalósítani az egyes régiókban. Megállapítjuk azt is, hogy a bizottság ismét a GDP-ből indult ki a támogathatóság megállapításának tekintetében, ez alapján kategorizálja az egyes régiókat, megint két fő támogatási területünk van, az egyik a kevésbé felett területeket, tehát a régi egyes cél alá tartozó régiókról van itt szó, 75, aztán a kettes cél, a fejlettebb régiók kategória, amelyek a 75%-os átlagon felül fekszenek. Az Európai Parlament az többségében támogatja azt, hogy ezek között egy közös kategóriás bevezetésre kerüljön a nehéz gazdasági helyzet számos régióban ezt észszerűvé teszi. Tehát itt lennének azok a kategóriák, amelyek az átlagos EU GDP 75, illetve 90 százaléka közötti teljesítményt tudnak felmutatni. Ezek a e, régiók ugye lehet, hogy sebezhetőbb állapotban vannak, és az ő esetükben talán más intézkedéseket kellene foganatosítani, mint a jobb helyzetben lévők esetében. A partnerségi szerződések és ez a fajta rugalmasság, amit említettem, úgy gondolom jó feltételeket teremthet a megfelelő kohéziós munkához a jövőben. Aztán, ami az Európai Parlamentben szintén nagy figyelmet kapott, hiszen a képviselők valamennyi régióban halljanak ezzel kapcsolatos panaszokat, az a túl sok bürokráció, az eljárások összetettsége, tehát fontos cél lenne, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat. A bizottság ezzel kapcsolatban már részben terjesztett elő javaslatokat, hát mi még vizsgáljuk, hogy ez valóban egyszerűsítés jelente, amit a bizottság javasol, vagy nem éppen még bonyolítja a helyzetet a bizottság javaslata. Aztán ott a kondicionalitás, a feltételesség kérdése, hogy ezt hogyan tudjuk megszervezni, vagy egyáltalán valóban támogatjuk-e ezt. Itt még ö, tanácsadásra, cserére lenne szükség, talán önöktől is érkezik néhány visszajelzés, állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Aztán az Európai Parlamentben szó esett arról, hogy a városi dimenziót erősítsük. Ez semmiképpen sem jelenteni azt, hogy a vidéki területekről megfeledkezni, hiszen a mezőgazdasági alapot is ö, ott ö, igénybe lehet venni, de a városok tekintetében, amelyek ugye az Európai Unió lakosságának 80 százalékát foglalják magukba, de a városok esetében, tehát a kohéziás politikát még erősebben igénybe lehetne venni a fenntarthatóság érdekében is, és a polgárokat ezáltal jobban támogathatnánk. Amit tudják, a bizottság javaslata nyilvánvalóan egy költségvetési javaslattal is összekapcsolandó. Itt 336 millió euróról beszélünk, ebbe bele tartozik az európai összekapcsolódási eszköz is, ez is nyilvánvalóan egy olyan pont, ahol a tanácssal együtt még gondoskodunk kell arról, hogy ez a pénz valóban rendelkezésre is álljon. És hát arról is beszélnünk kell majd, hogy az európai összekapcsolódási eszköz majd konkrétan milyen forrásokkal rendelkezzen. Erről majd később. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Krél asszony hozzászólását. Mielőtt megkezdjük a voltak éppen eszmecserét. Szeretném elmondani, hogy mik a szabályok. Az, aki jelentkezni akar, szóra jelentkezik, kérem töltse ki a vonatkozó űrlapot, és aztán hogy ezt mindenki megkapta ezt az űrlapot, mind a delegáció, aztán befutó nevek alapján a titkárság összeállítja a hozzászólók listáját. A következők szólnak most hozzá. Két nemzeti parlamenti, egy Európa parlamenti képviselő, aztán megint két nemzeti parlamenti képviselő, megint egy, egy parlam, Európa parlamenti, és így tovább. Három perce van mindenkinek, az órát látják majd a hozzászólásuk közben a titkár, az elnök pedig eltöntő, hogy az olyan kék kártyás eljárást alkalmazza, tehát hogy fel lehet tenni kérdéseket menet közben. Kérem, iratkozzanak fel a hozzászólók listájára, még vannak értékes helyeink, addig pedig, most pedig megnyitom az eszmecserét. Kurpa Vélac képviselő a Litván parlament részéről az első. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők, az EU kohéziós politika egyik legnagyobb súlyú szakpolitika nagyban hozzájárul a gazdaság növekedéséhez és a versenyképesség javításához. Hozzáadott értéket hoz és erősíti a tárolati, területi társadalmi kohéziót. A 2014-20-ig terjedő EU-s költségvetésben nagyon fontos szerep hárul erre a szakpolitikára a 2020-as stratégia végrehajtásában is. Ezért olyan fontos az, hogy hatékony, erős maradjon ez az eszköz. A nagyra törő célok felsorolásában nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a legfőbb cél az, hogy regionális fejlesztésbeli különbségeket kell, hogy kiküszöbölje, vagy csökkentse ez a szakpolitika. A rangsor elején tehát mindig az Európai Unió kevésbé fejlett régiók kell, hogy álljanak ami az Európai Bizottság javaslatait illeti. Bennünket aggaszt az a javaslat, hogy az adott állam GDP-nek 2,5%-ában húzzák meg a támogatás plafonját. Ez azt jelenti, hogy jelentősen csökken 81%-ra, 60%-ra a hátrányos helyzetű területek támogatásága. Így módon ezek a kevésbé felett területek, régiók még nehezebben tudnak versenyt futni, illetve felzárkózni a fejlettebbekhez. A támogatás új plafon értéke éppen azokat a térségeket sújtja legkeményebben, amelyek GDP eleve legnagyobbat csökkent a válságnak betudhatóan, és ez végső soron bizonyosan lelassítja a, az utolérési törekvéseiket, illetve a diszparitást teremt a térségek között. Egy, a teljesítmény tartalék létrehozása a struktúrális alapok felhasználását ösztönzi, ám ez a célok rovására mehet, és így módon a 2020-as stratégia céljait áshatja alá. Vagy... Szeretnék azt is megvitatni, hogy milyen minimum szintek, küszöbb szintek kerülnek meghatározásra, illetve mi lesz az a minimális arány, mely a költségvetésben a kohéziós alapból az ESZA, a szociális alapra kerül allokációra. A 10 milliárd eurós kohéziós alapból való strukturális ö, hálózati eszközre való átétel miben létéről is aggáink vannak, nem pontosan tudhatóak most, hogy milyen feltétel alapján lesz támogatható hogy egy projekt, illetve egy pályázat. Nem világosak tehát a részletek, és ez számunkra aggályos. Aztán kiemelnék néhány olyan elemet, amelyet viszont támogatunk. Például támogatjuk azt a gondolatot, hogy egy közös stratégiai keret jöjjön létre, mely az összes, az öt EU alapot magában foglalja, és ezáltal az egyes pénzügyi források között jobban koordinálhatóak az eszközök. Egy, az új ex ante feltételek megállapítása a kohéziós alap végrehajtásába adódóan is üdvözlendő szerintünk. Aztán voltak aggájaink a azzal kapcsolatban, hogy a dokumentum tervezet nem megy elég messzire a tagállamokat sújtó adminisztratív terhek csökkentésében. A végrehajtási szabályokat szerintünk egyszerűsíteni kellene. Köszönöm a figyelmet, és hagyj fejezem ki azt a reményemet, hogy ilyen irányban javíthatóak még a bizottsági javaslatok. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes hozzászólást, és most pedig átadom a szót Jacques Lenné úrnak a francia parlamenttől. Monsieur le Président, euh, chers collègues. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A jelenlegi panelről szólnék. A jelenlegi panel keretében egy-két gondolatot kiemelnék olyan kérdésekről, amelyen nagyon sokan foglalkoznak a francia állampolgárok közül, és ez víz, úgy visszhangozza ugyanazt, amit önöktől is hallottunk, ez pedig az egyenlőtlensége, különösen az egészségügy területén egyre idősödik a társadalom, és ez pedig azt jelenti, hogy egyre nagyobb egészségügyi szolgáltatásokra van szükség, egyre nagyobb mértékű szolgáltatásokra, és értékelések, elemzések tart, elemzések készültek, és azt látjuk, hogy a következő 15 évben mintegy 10%-os csökkenést látunk, és így az egészségügyi szolgáltatások területén egyre nagyobb igényeket, szükségleteket kell kielégíteni. Ez nem azt jelenti, hogy a, az egyetemi hallgatók száma ezt a tendenciát megváltoztatná. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet területi szinten milyen elosztásra, újraelosztásra van szükség a földraj, különböző földrajzi területeken, hogy elkerüljük az egészségügyi szolgáltatások hiányát. Hatalmas kihívások vannak pedig az állampolgároknak nagyon magasok az elvárásai, vannak már kezdeményezések a megfelelő irányba egyrészt, különböző mechanizmusokat vezettek be a hallgatók finanszírozása érdekében, különböző vidéki területeken, illetve a szabad egészségügyi területen foglalkoztatottakat próbálják segíteni a nehezebb ágazatokban, és így a, az elnéptelenedést megakadályozni a sérülékenyebb területeken, hiszen ez nagyon súlyos egyenlőtlenségekhez vezet. Egy nagyon fontos erőfeszítést kell tenni ezen a területen, és meg kell próbálni ezt integrálni esetleg a kohéziós, illetve területi politikákba. Dziękuję panu. Köszönöm szépen. És most pedig megadom a szót Lambert van Listeroy úrnak az Európai Parlament részéről. Thank you, thank you very much. I'm sitting here. I'm just waving. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, itt ülök, itt integet kollégám, Kréla Szonya. A legfontosabb pontokat kiemeltük a, a jelenlegi vitában kiemeltük azokat, amelyek a legfontosabb pontok, hiszen szükségünk van az önök visszajelzésére és a tagállamokban, a régióban. De azért néhány dolgot még elmondok, szó esett a társadalmi kohézióról, de fontos a szociális alap helyzetét is látnunk. Ez egyelőre nem gyengült, bár néhányan azt mondják, hogy a szociális szempontok ugye a tagállamok hatáskörébe tartoznak, de az Európai Bizottság mégis ezeket is a javaslataiban megtartott. És hogy megnézzük a felettebb régiók helyzetét, akkor itt 50%-át a forrásoknak a szociális alaphoz rendelik, és hát e, a szociális alap ugye szorosan kapcsolódik azokhoz a kérdésekhez, amelyeket önök is említettek, a szolgáltatások, a munkaerőpiac kérdése, a munkavállalók minél hosszabb foglalkoztatása, ezek nagyon fontos szociális szempontok, és ezek nem higultak fel a jelenlegi válság sújtotta helyzetben, és, és az Európai Szociális Alap tekintetében a társfinanszírozás kérdésében ez nem gyengült le. A második pont, mi az Európai Parlament része az előadók, alaposan megvizsgáltuk a, a keret, a szabályozás feltételeit, és a közös stratégiai keret amely ugye majd a végrehajtó szempontjából nagyon fontos lesz. Mi azt mondtuk, hogy itt össze kell fogni a dolgokat, nem pedig feltalmazáson alapuló jogi aktusra lenne itt szükség a bizottság részéről, hiszen ha tovább tekintünk az átláthatóság, a funkcionalitás tekintetében ez sok vitát okozhatna, hiszen ez nem mutat mind egy irányba, és az Európai Parlament tehát azt javasolta, hogy próbáljuk a tanácsa együtt együttdöntés keretében valahogy összefogni, és úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság szintén ebbe az irányba kíván lépni, ez, ez egy nagyon fontos pont e tekintetben. Aztán ott a partnerség kérdése, a partnerségi szerződések kérdések. Ez egy csodálatos dolog. És állami szinten, tagállami szinten, tehát valóban tagállamra szabott megoldásokat lehet találni, tehát például ugye de hang, elhangzott, hogy milyen egészségügyi problémákkal kell egy-egy tagállamban megküzdeni. Itt a regionális politika elveit kell követnünk annak érdekében, hogy alulról felfelé építkezzünk, és 2012-2013 során ezt elő kell készítenünk a tagállamokban, a partnereinkkel együtt, a decentralizált szinteken ezeket a javaslatokat ki kell dolgoznunk, elő kell készítenünk, amelyek aztán az EU 2020-as célkitűzések elérését, illetve a kohéziós célkitűzések elérését is segítik majd. De nem lehet az a végső megoldás, hogy majd az állam fog uh, uh, uralni a terepet. Mm-hmm hiszen ott is pénzügyi problémák vannak. Tehát a mi álláspontunk az, és reméljük, hogy önöktől sok visszajelzés érkezik a tekintetben, hogy nagyon alapos előkészítés van szükség a következő években, hogy ez a módszer valóban uh, megfelelőképpen működjön, és ne a renacionalizációhoz vezessen. Aztán a prioritások kitűzése, a források elkülönítése és fontos kérdés. Eddig egy nagyon, nagyon fontos, hogy ne egy merev rendszert alakítsunk, hanem rugalmasságot is engedjünk itt a regionális programok esetében az alulról felfelé építkezés, a tagállamokra szabott megoldások nagyon fontosak, tehát a tartalomból kell, a tartalmi kérdésekből, problémákból kell kiindul, nem pedig felülről mereven kellene ezt szabályoznunk. Nagyon örülök, hogy itt vannak ma, és részt vesznek önök is ebben az eszmecserében, ahol lehetséges, ott valóban még javítani fogunk a bizottság javaslaton, de alapvetően elfogadható ez, úgy gondolom. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen a hozzászólást. Következőben Zanda Lukasevice asszonyt kérem, a lett parlament képviselőjét, hogy szólaljon fel. Jó napot, képviselőtársaim! Elnök úr! Nagy öröm, hogy itt lehetek. Köszönet az Európai Parlamentnek, a Lengyel Parlament ö, elnökeinek, és szerintem jó volt a témaválasztás is. Európa polgárai és Európa jó léte forog kockán, és ez az Európai Unió alapítása óta a legfontosabb téma. A fenntartható jólétet, a fenntartható foglalkoztatottságra kell alapoznunk. A 2020-as stratégia is ennek megfelelő célokat tűzött ki, különösen a szociális területen. Ahhoz pedig, hogy ezeket tartani tudjuk, ezeket a célokat, a kohéziós politika meglehetős beruházásaira van szükség. Az Európai Bizottság finanszírozási terve ö, is hangsúlyozza ennek fontosságát. Tehát a finanszírozás és a társadalmi kohézió összefüggéseit is taglalja. Mindezt a régiók fejlesztése tekintetében is figyelembe kell vegyük, és ezen a témán belül az oktatás szerepét szeretném kiemelni. Döntő fontosságú az oktatás szerepe a, a régió fejlődésében. Itt kell beruháznunk, és különösen az elmaradottabb régiókban. 95-től 2005-ig lett országban és a lett régiókban a célirányzott támogatásoknak megfelelően gyors növekedésnek indultak ezek a régiók. Lettországban a BNP tekintetében is meglehetős volt a növekedés, és a termelékenység is ütemesen nőtt, valamint a foglalkoztatottság is bővült a válságot megelőző időszakig. Ugyanakkor nagy volt a különbség a gyengébb és az erősebb régiók között. És ez egyfajta kockázatot is felvet, amerre a válság után reagálnunk kell. A leírt tendenciáknak politikai kihatása is lesznek. A, a 2,5%-os BNP határ Lettország számára nem elfogadható ez az új plafon, mert csak úgy, mint Észtországban és Litvániában is, azt jelenteni ezt, hogy kb. 20%-a csökkenne a társfinanszírozása a kohéziós politikának, ez pedig döntő fontosságú a, lenne a válság utáni időszakban. Az Európai Unió alapértéke, alapelve a szolidaritás, és ennek tükröződnie kell a kohéziós politikában és a szociálpolitikában is. Tudás alapú gazdaságra van szükség, ezért nem szabad megengednünk, hogy a több éves pénzügyi tervben éppen azok az államok, amelyek leginkább megszenvedték a válságot. Ugyanakkor ezek, ezek társadalmai amelyek ugyanakkor megtakarításokkal igyekeztek stabilizálni a növekedést, ezek szenvedjék meg a társfinanszírozás negatív hatásait. Az Európai Unióban ez nem megengedhető, ez voltak éppen diszkrimináció volna. És igaz, a kohéziós politika finanszírozásának egészére ez a fenntartás. Csak a szolidaritás alapján lehet minden európai állampolgár számára jólétet biztosítani. Ezért szeretném az a reményemet kifejeznem, hogy a mostani vita folytatása során, a kohéziós politikai jövőjének alakítása során ezen célok és alapelvek talaján maradunk, tehát erősítjük a kohéziót Európa szerte, és a lemaradottabb régiók nagyobb támogatást kapnak. Ez az érvényesül a jövőben is. Az Európai Parlamentnek is nagyon fontos szerepe lehet, mint ezen érvek felsorakoztatásában, ezért fontos a maihoz hasonló eszmecsre lehetősége. Köszönöm, hogy elmondhattam ezeket a gondolataimat, és köszönöm, hogy megszervezték a vitát. Köszönöm szépen. A lengyel szenátusból Viktor úré a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Krell jelentéstevő asszony beszámolójára szeretnék utalni. A 2020-as stratégiára, illetve a kohéziós politikára. Ez két olyan eszköz, amelyet mobilizálni lehet az adott cél érdekében meggyőződésem, hogy Európai Uniós szinten kell lépnünk, a szociális befogadást fellendíteni, Tagállami szinten beszéltünk már a foglalkoztatásról, illetve a nyugdíjkorhatáról, az egészségügyi szolgáltatásokra az első panel keretében. Ezek, ezeket a kérdéseket tagállami szinten szabályozzuk, azonban nagyon fontos szabályozási szintnek tűnik a régiók szintje, hiszen ezeket a kérdéseket mind regionális szinten kell végrehajtani, ott kell a potenciált emelni, a kapacitást felszabadítani, és ezen a szinten kell figyelmet szánni a konkrét körülményekre, a demográfiai, illetve földrajzi tényezőkre, egyéb tényezőkre, amelyek természetesen eltérnek a különböző régiók esetében. Aztán a kohéziós politikai eszközök egy-egy adott régióban, ezeket jobban ki lehet aknázni, hiszen közelebb vannak a helyszínhez, a terephez. Ezért úgy érzem, hogy hatékony politikát folytatunk Lengyelországban, és a területi különbségeket figyelembe vesszük. Ami pedig a stratégiai célkitűzéseket illeti, A kohéziós politika imázsát növelni kell Európában, annak státuszát. A kohéziós alapokat a jellegi szinten kell tartani, vagy pedig emelni kell. És ez szerepel a bizottsági javaslatban, ezt üdvözöljük. Azonban tartunk az új intézkedésektől, Például az átmeneti kategóriák bevezetésétől tartunk attól, hogy esetleg ezek aláássák a jelenlegi vívmányait a kohéziós politikának. Ezért figyelembe kell venni ezeket a tényezőket a további vitáink során. Köszönöm szépen, szenátor úr, és kérem, hogyha hozzá akarnak szólni a vitához, akkor jelentkezzenek, a listára írják fel a nevüket, most pedig Nuno Ura, úrnak adom meg a szót a portugál parlamenttől. Também os meus cumprimentos aos restantes colegas. Köszönöm szépen. Üdvözöljük Önt és kollégánk nevebe. Az Európai Unió területén szükség van a, a kiegyenlítettségre az utóbbi években azt figyelhettük meg, hogy a belföldi területekről leginkább a tengerparti területekre vándoroltak az emberek, leginkább munkahelyeket keresve. A, valamint a városok is erőben fejlődtek, egyre több embert felszívtak a vidékről. Ennek nyilvánvalóan negatív társadalmi hatása is vannak, a, a vidékek kiüresednek, csak az idősek élnek már ott, míg a városokban nincs elegendő munkahely és hát ennek nagyon az a következmény, hogy a súlyos gazdaság és demográfiai egyenlőtlenségek alakultak ki az egyes országokban. A gazdasági problémák azonban a városokban is ahhoz vezetnek, hogy sok fiatal nem alapít családot. És amikor bejött a válság és nagyon oda kell figyelni a költségvetési kiadásra, akkor gyakran arra hajlanak a kormányzatok, hogy centralizálják a kiadásokat. Például Portugáliában a regionalizáció nem valósult meg, és egyre inkább elfogadottabb az az elképzelés, hogy a centralizáció a régiók forrásainak központi irányítása ahhoz vezet, hogy hogy, hogy konszolidáltabb lesz a költségvetés, körben túlságosan is elaprózódnának, szétvolnának a források. Az európai regionális politika ugyanakkor nagy sikert, történet, de itt régiókra szabott megoldásokra van szükség. Itt a modernitás és a béke térséget kell megteremtenünk az Unióban a kiegyensúlyozott fejlődés, gazdasági növekedés tenne lehetővé, a születésszám is növekedne, annak, megfe- annak köszönhetően, hogy az egész lakosság gazdasági kilátásai növekednének. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném Hübner asszonynak megadni a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék élni azzal a lehetőséggel, amelyet az biztosít, hogy nincs több hozzászóló, és mert Kostanze Rálnak adnánk vissza a szót, mint jelentéstevőnek, a Regionális Fejlesztési Szakbizottság elnökeként szeretnék reflektálni azokra a témákra, amelyek új jövőbeli szabályozási keretre vonatkoznak. Mint tudják, az Európai Parlamentben megnőtt a hatáskörünk az együttdöntési eljárás révén, a tanácsal együtt meghatározva a kohéziós politika jövőbeli kereteit, vagy a regionális politika, ahogy sokan nevezik kereteit, egyenlő félként, ami azt is jelenti, hogy nagyobb a felelősségünk, mint korábban volt. Az elmúlt két évet azzal töltöttük, hogy felkészültünk azokra a döntésekre, amelyek a jövőbeli pénzügyi perspektíva tárgyában születnek. Az Európai Parlament több döntést hozott a jövőbeli pénzügyi tervtárgyában, jelentésekben, állásfoglalásokban, saját kezdeményezési jelentésekben, a regi szakbizottságbeli kollégák származó anyagokban igyekeztünk az Európai Bizottság figyelmét felhívni arra, hogy a, érvényesítje ezeket a jövőre vonatkozó javaslataiban, illetve a tanácssal szemben is magas szintű munkacsoportok és task force-okban is igyekeztünk ezeket a nézeteket érvényesíteni a jövőbeli szolid politikák kialakításában. Úgyhogy a jelentéstevő, meg az egész szakbizottságunk úgy hiszem megfelelően felkészült, hogy lehetőleg gyorsabban megtegye a lépéseket. Szándékunk az, amely egybeesik az elnöki trojka, tehát a lengyel, dán és ciprusi elnökségi trojka szándékával, hogy reményeink szerint lezárható legyen ez a munka jövő év végéig. Ám mindezek fényében azért azt is ezt szeretném tenni, hogy mindez attól is függ, hogyan haladnak a következő pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások, mert ahogy gondolhatják, a szabályozási keretről szóló vita a számadatok nélkül ugye üres zárójelekben üres számok vannak, de mi és ezeket megtöltjük pénzügyi tartalommal, akkor lehet eldönteni, hogy mennyi időre van szükség. És az önök szerepe abban is áll, hogy meggyőzzék kormányaikat arról, hogy párhuzamosan haladjanak az Európai Uniós szabályozási keret ügyében is, meg a jövőre vonatkozó éves pénzügyi keret során a tanács körében igyekeznek előrevinni ezt a kérdést. Mi a parlament részéről annyit ígérhetünk, hogy nem engedjük lelassulni a folyamatokat. És ez a kezdeményezések, az Európai Bizottságtól szóló kezdeményezések véleményezésében, formális véleményezésében is hárul önökre konkrét szerep, meg, meg politikai szempontból is, akár kormánypárton vannak, akár ellenzékben otthon, hogy a kormány tevékenységére hatással legyenek. Hiszen úgy gondoljuk, hogy az önök szerepe túlmutat azon, mint, mint ami a, a megszorítási csomagokban áll, amelyek persze rövid távú célok, és amelyek megszorításokat tartalmaznak az állami költségvetésekben, önöknek messzebbre is kell tekinteni, megtalálva a jövőbeli növekedés forrásait, egy olyan európai költségvetést résztvehozva, amely a beruházásokkal él a jövőbeli gazdasági növekedés minden betületét segítve, meg a társadalmi erősödést, a régiók, a városok szerepét erősítve, mert a, a, a növekedés onnan származik, majd helyi szinten valósul meg. Aztán arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy az elmúlt években több meghallgatást is szerveztünk, ahol a résztvevők, az érintettek, az, a szakpolitika végrehajtásában érintett gyakorlati felek számoltak be tapasztalataikról, és a jövőben is felmutatjuk ezen meghallgatások sorozatát, így a jelentéstevők is jobban tájékozhat, tájékozódhatnak a helyi tapasztalatokat megszívlelve, és a szakpolitika végrehajtásából nyert tapasztalatokra támaszkodva. Aztán, ha már itt vannak, megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy jelenleg módosítjuk a, a, a jelenlegi pénzügyi szabályozást. A válság miatt a bizottság kezdeményezését módosítjuk új, oly módon, hogy a legérintettebb, a legsújtottabb államok jobban tudjanak a kohéziós politika forrásaiból, forrására támaszkodni. Az egyik élelemről már szó esett, múlt héten volt ebben a szavazás, a társfinanszírozás, vagy a, a társfinanszírozás arányának topapjáról szóló döntéshez, a másik a pénzügyi tervezési eszközről szól, a harmadik módosítás pedig, amelyet az Európai Bizottság készít elő, és amelynek vitája a Parlamentben nem sokára kezdődik, a kockázat megosztási eszközt érinti. Amely, itt is a cél az, hogy olyan feltételeket teremtsünk, a, ahol az Európai Beruházási Bank jobban tudja segíteni a drámai, ilyen nehéz helyzetbe került tagállamokat, az államadóság által legsúlyosabban érintett tagállamokat. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, a szakbizottságunk munkájáról, meg felkészüléséről, és számítunk az önök együttműködésére a következő, reméljük pusztán egy éves időszakban, amíg lezárul ez a folyamat. Köszönjük szépen ezt a fontos hozzászólást, most pedig szeretném megadni a szót Miacseszlav Augustin úrnak, aki a lengyel szenátusból érkezett hozzánk. Köszönöm. Ma a regionális politikával foglalkoztunk az uniós regionális politikát vizsgáltuk meg, méghozzá egy nagyon is különleges szempontból. Egészen pontosan a demográfiai változás következményeinek fényében vizsgáltuk ezt meg, és hát már az előző vitapanel is megmutatta, hogy nagyon-nagyon különböző a helyzet az egyes tagállamokban, az unión belül, és az egyes régiók között is vannak nagy eltérések egy tagállamon belül. Ami a gazdasági felzarkozást illeti az egyes régiók tekintetében, tudjuk, hogy ez általánosságban is javítja majd a társadalmi és gazdasági helyzetet az adott területen. Ugye mi itt külön kitértünk az idősek helyzetére. A regionális fejlesztés, a regionális politika terén a demográfiai szempontokat is külön figyelembe kellene venni, méghozzá leginkább azon területeken, azon régiókban, ahol az előregedés különösen nagy problémát jelent. És itt elsősorban az egészségügyi infrastruktúrába történő befektetésekre utalnék. Például a megelőzés, a szűrővizsgálatok lehetnek ezzel kapcsolatban fontosak. Ha szeretnénk, hogy a munkavállalók dolgozzanak tovább, akkor fontos, hogy legyenek hosszabb ideig egészségesek. Észországban, Magyarországon, ahogy hallhattuk az előző eszmecsere során, ez is problémát jelenthet, hiszen a várható élettartam ezen országokban alacsonyabb, és így nehéz megnövelni a nyugdíjkorhatárt ha egy idősebb személy krónikus betegséget követően szeretne visszatérni a munkaerőpiacra, akkor eh, jobban járunk, hogyha rehabilitációt eh, biztosítunk számára, mint hogyha rokkantsági nyugdíjjal terhelnénk a szociális rendszereket. Óriásiak a különbségek, ami a hosszú távú gondozási ápolási létesítményeket életét. Az előregedés szempontjában sebességű Európáról beszéltünk, hiszen a 80 évnél idősebbek száma drámaian nő, ők sokszor fogyatékossággal, komoly betegséggel élnek együtt, és hát a családtagjaik nem biztos, hogy el tudják őket látni. Tehát itt úgy tűnik, hogy mindenképpen intézményesen kell megoldanunk ezen személyek ellátását, gondozását. És ahol még nincs ez megoldva, ott a regionális politika keretében is befektetnünk kell ezekbe a létesítményekbe. És ezek ugyanakkor új és fenntartható munkahelyeket is teremtene az a régiókban, ahol még hiányoznak ezek a létesítmények. Aztán ott van az oktatás kérdése, amelyel nem csak a fiatalokat akarjuk megcélozni, hanem az idősebbeket is. ha azt szeretnénk, hogy az idősebbek meg tudjanak küzdeni a munkaerőpiac változásaival, például a számítógép elterjedésével és hasonló más új feleményekkel, akkor pénzt kell fektetnünk az ő oktatásukba, és egy második, harmadik esélyt kell biztosítanunk az idősebb munkavállalók számára, és, és a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra nagyon eltérő az egyes tagállamok és régiók között. A regionális fejlesztési politika célkitűzéseinek kidolgozása során mindezeket figyelembe kell vennünk, hiszen, hiszen a, fejlődési lehetőségek nagyon különbözőek lehetnek az egyes régiókban és tagállamokban. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! Most pedig megadnám a szót, illetve előbb átadnám az elnöki posztot Hübner asszonynak. Köszönöm szépen. Most pedig az én feladatom az lesz, hogy megadjam a szót Konstance Krélnek, hogy ossza meg velünk a lezáró megjegyzéseit a Nemzeti Parlamenti Képviselőkkel folytatott eszmecserét követően, tehát kérném, hogy fáradjon ide előre, és ezzel nem meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megállapítatom, hogy önök a nemzeti parlamentjékben pontosan ugyanazokat a kérdéseket vitatják meg, amelyeket mi is itt az Európai Parlamentben. Mindenhol ugyanazok a kérdések merülnek fel. És ugyanazok az irányok is, hogy hova szeretnénk tovább lépni. Engedjék meg, hogy néhány pontra külön-külön is kitérjek, de ezek előtt még egy általános megjegyzéssel is élnék. Az Európai Parlament, amit azt tudják, egy külön szakbizottságot is felállított, amely a pénzügyi tervezés, a 2014-től esedékes pénzügyi tervezéssel foglalkozna. Itt a Gariga jelentés keretében az Európai Parlament úgy döntött, hogy ha félig meddig legalább szeretnénk elérni mindazt, amit kitűztünk magunknak, és hogyha az Európai Unió szeretnénk, hogy szembe tudjon nézni a kívások, a régiók is meg tudjanak bírkozni a kívásokkal, akkor ahhoz legalább 5%-os költségvetés emelésre van szükségünk. Itt egy nagyon-nagyon nehéz vitát folytattunk, hiszen erre a vitára is olyan keretek között került fel, került sor, amikor is a gazdasági és pénzügyi válsággal is szembe kellett néznünk. A bizottság javaslata a középtávú pénzügyi tervezés tekintetében elmaradt az Európai Parlament javaslatától, tehát az 5%-tól elmaradt. És ezt már korábban is említettem, az Európai Összekapcsolatos Eszköz összevonva 376 milliárd eurót szállna a kohéziós politikára, ez az európai költségvetésnek egy nagyon jelentős részét képezi. Hogyha ezt az európai összekapcsolódási eszközt félretesszük, akkor 336 milliárd euró marad a tiszta kohéziós intézkedésekre. Hát ez kevesebb, mint amivel most rendelkezünk. Úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy legalább ezt a kevés, ezt a kis összeget, amelyet a bizottság javasolt, ezt fogadtassuk el, hiszen hogyha a tanácsban nem kerül az elfogadásra, akkor nagyon súlyos vitákra számíthatunk. Önök is tudják a saját parlamenti költségvetési vitáikból, hogyha egyik oldalon valamit elvonok, akkor máshol ezt pótolnom kell ezt az összeget. Tehát amikor arról beszélünk, hogy több infrastruktúrát szeretnénk, vagy jobb egészségügyi szolgáltatásokat, akkor azt is meg kell mondanunk, hogy miből. És hát elsősorban az is fontos, ez valóban szívügyem, hogy mondják el a pénzügyminisztereiknek, hogy valóban érdemes az európai közös politikába pénzt fektetni, hiszen ez megéri a kevésbé fejlett tagállamok és régióknak ebbe befektetni, de ugyanúgy érdemes a fejlett régióknak is ebbe a politikába pénzt fektetni. Önök is próbáljanak felelősségteljesen teljesen hozzájárulni ez, és mi is megpróbálunk felelősségteljesen teljesen a költségvetési tárgyásokkal részt vetni. Valamiféle egyensúlyt kell teremtenünk a régiók között, azon régiók között, amelyek pénzt kapnak, és azon tagállamok között, amelyek finanszírozzák ezeket a támogatásokat. Ez az egyensúly még messze van, és még nagyon nehéz tárgyalások elébe nézünk. A parlament számára ez világos, és mi nagyon erőteljesen kiállunk a kohéziós politika mellett, szeretnénk ezt valóban megfelelő forrásokkal e, felruházni, de egyelőre még csak a viták és a tárgyalások elején járunk vitáink során kis és nagyobb körben is újra meg újra megállapíthattuk, hogy és hát a múlt heti plenáris ülésen ezzel kapcsolatban jelentős is fogadtunk el a demográfiai következményeiről a, a, ezeknek a változásoknak. Arról volt itt is szó, hogy a közös politikát mennyiben érintik a demográfiai változások, és és hogyha megvizsgáljuk azokat a célkitűzéseket, amelyeket a kohéziós politikának el kellene érnie, hát akkor muszáj középtávon olyan megoldásokat találnunk, amelyek demográfiai szempontból is megfelelőek. Erre a de- megváltozó demográfiai helyzetre is reagálnunk el. Amikor a hozzáférhetőségről van szó, az információ, kommunikációs technológiák elérhetőségének a javítása például az egyik ilyen célkitűzésünk, akkor ezt úgy kell értenünk, hogy valamennyi régióban hozzáférhetővé, elérhetővé kell tennünk ezt az infrastruktúrát, másfél viszont képessé kell tennünk a személyeket arra, hogy valóban élni tudjanak ezekkel a lehetőségekkel, és itt elsősorban az idősekre gondolok, hogy őket és fel kell ruháznunk azokkal a képességekkel, amelyek segítségével részt tudnak venni a kommunikációs társadalomba. Vagy ha azt mondjuk, hogy a KKV-k versenyképességet növelni szeretnénk, akkor ez nem jelentheti azt, hogy csak az acélipari vállalkozásokat támogatjuk meg, hanem például az egészségügy terén is nyilvánvalóan támogatandók a KKV-k. És amikor azt mondjuk, hogy a környezetvédelmet, az erőforrás hatékonyságot szeretnénk támogatni, akkor ez nyilvánvalóan megint csak minden területet érint és itt is olyan régióknak is lehetőséget kínálunk, ahol nagy az elvándorlás. Aztán, ahol a közlekedési infrastruktúra megszűnőben van, ott is oda kell figyelnünk arra, hogy a jövőben ez az infrastruktúra megmaradjon, és az időség igényeit is figyelembe vegye. Ez egy nagyon fontos téma, egy már említett kérdés tekintetében is, nevezetesen a város fejlesztési politika tekintetében, és fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy például a tömegközlekedésben a jövőben ki fog részt venni, milyen infrastruktúrákra lesz majd szükség a városi környezetben, annak érdekében, hogy a lakosság megváltozott igényének eleget tudjunk tenni. És hát néhány ponton bizonyára szükség lesz arra is, hogy végig gondoljuk azt, hogyha csökken a lakosság száma, akkor nem kell valamennyit leépíteni az infrastruktúrába. De mindez megjelenik a kohéziós politika prioritásaiban, ahogyan az oktatás, az élethosszig tartó tanulás és az Európai Parlament esetében itt nyitott kapukat döngetnek, hiszen ez számunkra mindig is fontos téma volt, és az is fog a jövőben maradni. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy észszerű lenne, hogyha ezt a 11 prioritást, amelyek az általános rendelkezésben megjelennek, hogyha ezt a 11 prioritást kiegészítenénk egy olyan prioritással, mely szerint a demográfiai változásokat is figyelembe kell vennünk annak érdekében, hogy rugalmasságot biztosítsunk a régiók számára. Ugye beszéltem arról, hogy arról folyik itt a vita, hogy a régiók valóban a saját szükségleteiknek megfelelően tudjanak támogatást kérni, és ennek megfelelően tudjanak tárgyalni. És ez leginkább a kevés, a legkevésbé e, régiók esetében igaz, az, hogy ők, ők náluk bármit lehet e, fejleszteni, de ott, ahol már bizonyos területeken felettséget értek el a régiók, ott lehetne személyre szabadtan más területeket is fejleszteni. Nagyon különbözőek a régiók, például Spanyolországban vannak már már elnéptelenedett régiók, ahol egészen másképp kell bánni a kohéziós alapból származó forrásokkal, mint mondjuk Spanyolország parti területein. Én Kelet-Németországból származom, és tudom, hogy ott is vannak olyan régiók, ahol a fiatalok már elvándoroltak, hiszen nem volt munka lehetőség számukra. Ott is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne az idősek számára megfelelő infrastruktúrát teremteni. Ezt is lehetővé kellene tennünk, azáltal, hogy egy újabb prioritást veszünk be a közös politika célkötözései közé, nevezetesen ezt a demográfiai szempontot. Nagyon örülök annak, hogy, hogy legalábbis nem szitták folyamatosan a kondicionalitással, feltételességgel kapcsolatos rendelkezéseket. Hát nyilvánvalóan oda kell figyelnünk arra, hogy hatékonyan kell a forrásainkat kiadni, és eredmény, eredményorientáltan kell ezt megoldanunk. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen eredményeket kell felmutatni ahhoz, hogy ez a rendszer valóban működőképes legyen. Úgy gondolom, hogy az intelligens növekedés kérdését már megjelenítettük a prioritásokban, ez valóban fontos törekvés számunkra. Az, hogy ezt hogyan tudjuk tartalommal megtölteni, hát ezt majd a partnerségi szerződések megfogalmazása során kell figyelembe venni, illetve a stratégiai tervezés terén a tagállamokkal együtt kell ezt majd megvalósítanunk. És hát itt mindig felmerül a kérdés, ugye, hogy például az egészségügyi infrastruktúrát, struktúrát támogathatjuk-e kohéziós forrásokkal? Hát ezt a kérdést is a bizottság felé továbbítanunk kell. Úgy gondolom fontos az is, és szinte valamennyien kitértek erre, hogy a fiatalok és az idősek oktatása is fontos kell, hogy legyen, az ő szakképzésük fontos kell, hogy legyen. És hát ehhez szükség van a megfelelő oktatási infrastruktúrára is, itt a parlamentben ezen még egyszer el kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudnánk ezt még jobban kidomborítani, hogy ezt össze kell kapcsolnunk, és hogy nem csak arra tudjuk az Európa Szociális Alapot használni, hogy oktatást biztosítsunk, hanem arra is, hogy az ehhez megfelelő infrastruktúrát létrehozzuk. Úgy gondolom, hogy ez a következő tervezési időszak, tehát a 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi tervezés szempontjából nagyon fontos lesz. Még egyszer arra kérnék mindenkit, és talán ehhez még erre még reagálhatnának is, hogy mindenki gondolja át, hogy a teljesítmény tartalék nem lehetne mégis csak egy pozitív elem, hiszen a teljesítmény tartalék nem arról szól, hogy itt Brüsszelben ezt az 5%-ot tároljuk, és aztán valaki jön, és azt mondja, hát mi minden célt teljesítettünk, akkor vihetem a pénzt, még többre is képesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy tagállamonként azt az 5%-ot eh, fel kellene állítani, és nem arról szól, hogy, hogy ezt utána tovább osztogatjuk, hanem ezt akkor meg is kellene tartani, ezt az 5%-ot ez talán a kreativitást is növelni a régiók részéről, ez egyfajta ösztönzőként is szolgálhat, hogyha valaki jól dolgozott, akkor esetleg még kaphat több támogatást, még tovább léphet ezzel az 5%-kal. Tehát közösen át kellene gondolnunk, hogy nem, mert mégiscsak egy okos eszközről van itt szó, hogy itt nem arra van szó, hogy emelt újjal ö, megfenyegetünk mindenkit. Ha ezt és ezt nem teljesíted, akkor nem kapsz pénzt, hanem itt egyfajta ösztönzőt szeretnénk teremteni annak érdekében, hogy pozitív projektek szülessenek meg, itt a bevált gyakorlatokat és ö, felhasználhatnánk annak érdekében, hogy a, az alapbiztosította forrásokat hatékonyabban használják fel a régiók. Aztán ott van az európai összekapcsolódási eszköz, itt még kérdés, hogy ez milyen forrásokkal fog majd rendelkezni, ez még számukra sem világos, még itt is komoly viták folynak erre vonatkozóan, gondolom, hogy a következő hetekben és hónapokban még intenzív kapcsolatot fogunk ápolni önökkel és a tagállami kollégánkkal, hogy itt végre előrébb léphessünk, és valóban fejlődést érjünk el. Remélem, hogy valamennyi felvetett témára, kérdésre válaszolni tudtam, és nagyon örülök a jövőbeli sikeres együttműködésnek, és valóban, hogyha vannak hozzászólásaik, olyan pontok, amelyeket önök szerint mindenképpen fel kellene vennünk ebbe a jogalkotási csomagba, akkor szóljanak, akkor keresenek meg bennünket, hiszen mi jogalkotóként ezen dolgozunk, ha úgy gondolják, hogy módosítanunk kell valamit, akkor ezt jutassák el hozzánk, és ilyen vagy olyan fórumon, de bizonyára fogunk még találkozni, hogy a kohéziós politika jövőre szóló tárgyalások eredményét újra és újra megvitatassuk. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszönöm, Konstanca! Szeretném kérni a második jelentéstevőt, Nisztelőröt, hogy röviden kommentálja a témát. Igen, rövid leszek, mert Konstanza Krél mindent elmondott szinte. Egy dolog azonban a lapszíli megjegyzés, de talán mégsem annyira lapszíli, mint, mint amennyire kinéz. Múlt héten az Európai Bizottság bemutatott egy másik szakpolitikát, a kutatáspolitika javaslatcsomagját. A következő időszakban 45-ről 80 milliárdra nő a költségvetés. Ám az, hogy mi történik a pénzzel, 90 93%-át a régi tagállamok használják fel. Tehát több mint 90%-a ennek a kutatási költségvetésnek azokban a ö, egyetemeken, meg vállalatoknál landó kutatóintézetekben, amelyek a régi tagállamokban működnek. Azon kell tehát elgondolkozni, hogyan lehet hozzáigazítani a, a új, tagállamok, új tagállamokbeli kapacitásokat úgy alakítani, hogy ve, tudjanak versenyezni sikerrel a kutatási pénzekért. Nyilván a kutatási pénzek kiválóság alapján kerülnek kiasztásra, ez a mögött álló filozófia. Nem tudjuk, hogyan lehetne ezt az irányt kijelölni, de valamit le- lehetne tenni, hogy 2014-től 20-ig terjedő időszakban a, a, a kiválóság felé úgymond egy, egy, egy létra alul alakuljon ki, egy fölfelé haladó irány, különösen a konvergenciában levő térségekben. Mondjuk kimondhatnánk, hogy többet költhetnek a kutatási infrastruktúra fejlesztésre, nem bárhol, hanem, hanem klaszterekben szervezve, egyetemi kapacitásokra építve, felépítve, erősítve kapacitásokat. Ez, a, ez a lehetne a lépcső a, a, az excellence, a kiválóság felé. Ez fontos eszköz lehetne, vagy módszertan lehetne. Lengyelországban is kétszer jártam, a gazdasági minisztériumban, meg a meg a, a, a műszaki fejlesztésért felelős, meg utazási felelős minisztériumokban. Ők is ez irányban gondolkoznak, úgy tűnt, és így módon kiegyensúlyozottabban lehetne, területi alapon is kiegyensúlyozottabbá tehetnénk eh, Európát egy a következő programidőszakban. Tehát ezt a, a, a, a, a kiválóság felé vezető lépcsőt föl kéne építeni. Pontosan, hogy azt nem tudom, de kérem segítsenek ebben közösen. Köszönöm, Lambert. Ezzel az eszmecsere végéhez érkeztünk. Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy újra megköszönjem önöknek, hogy eljöttem. Nagyon sajátságos helyzetben leszünk jövőre. Reméljük, hogy a válság utáni helyzetben és Európa a növekedés útjára lép, ám nem olyan növekedés van szükség, amely visz bennünket vissza, ahol a válság előtt voltunk, hanem egy olyan dinamikára, olyan növekedési dinamikára, amely más tényezőkre támaszkodik, mint korábban tette. A termelékenység javulásából táplálkozó növekedésre van szükség, és Európában, ha fenntartható munkahelyeket akarunk létrehozni, olyan munkahelyeket, amelyeket a nagy fejlődő gazdaságok nem visznek el egyik napról a másikra, hanem fenntarthatóak, akkor versenyképesebb gazdaságra épülő munkahelyek kell, hogy legyenek ezek. Tehát fel kell tételezzük, hogy azt meg kell vizsgáljuk, hogy honnan jöhet a növekedés a következő időszakban. Ez persze a régéről régre változhat. Az innováció, versenyképesség más lehet mondjuk egy német tartományban, meg, a, meg Bulgária legszegényebb megyében. Tehát a sajátságokat, a helyi sajátságokat figyelembe kell venni, ám a cél ugyanaz. A, ha a szegények vagyunk is, innovatívak kell legyünk, hogy elérjük a célunkat. Tehát nem szabad, hogy a leg, csak a leggazdagabb táplálkozni az innováció menő beruházásokból, és a többi helyre csak hagyományos ágazatok mennyire beruházás. Nem, végig kell gondoljuk a saját régiónk, saját választókörzeteink lehetőségeit, tárgyaljanak a, a, a, azokkal a érintettekkel, szakértőkkel, akik a választók választóközöttekben működnek. A, az alapok végrehajtásából is le lehet már szűrni, hogy mi működik és mi nem működik, és Kosztáncát is kérjük, hogy, hogy beszéljünk erről. A Regi jövő októberben találkozik a, parlament, európai, a, a tagállami parlamenti képviselőkkel, de addig is lehet beszélgetni, tárgyalni ezekről az jelentéstevők között, és minden frakció, politikai frakció jelen van, tehát bárki, aki saját párcsaládjában akar tárgyalni valakivel, talál olyan előadót, vagy árnyék előadót, aki, aki a saját párcsaládjába való, és partner lehet. Tehát itt válunk minden tekintetben az együttműködés előtt. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és reméljük, hogy ez egy állandó együttműködés fórumát hoztuk létre, és nem csak egy évi egyszeri találkozót. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy lesz egy fogadás vacsora előtt még. Igyekszünk a vacsora időpontját előrehozni egy picit, de még nem tudom, hogy sikerült-e. De addig is menjünk, kérem menjenek le a, a lépcsőn, a Yehudi Menuhin terembe, ahol fogadást tartunk, és onnan fogunk átmenni vacsorázni. Köszönöm. Köszönöm a részvételüket. Akkor addig is felfüggesztem az ülést, ahogy itt mondani szoktuk.